Dear colleagues. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Fogadjuk el a napi rendet. Nagyon rövid be megjegyzésem van a fizetési szolgáltatási irányelve kapcsolatos korrigendumot körbeküldtük március elején, hogyha nincsen ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor a plenárisra, benyújtásra javaslom ezt a szöveget. 131 szabálynak megfelelően. Most pedig Daniel Nuit Üdvözlöm az Európai Felügyeleti Bizottság elnökét, az Európai Központi Bank Felügyeleti Szervének elnökét, az egységes felügyeleti rendszer keretén belül működik ez a bizottság. Az LKB az SSM-ről készített egy éves jelentést az intézményközi megállapodásnak megfelelően, és az LKB felügyeleti szerepét taglalja ez a jelentés a 2016-os, 17-es tevékenységét. A legutóbbi döntések ezzel kapcsolatban nyilván rendkívül relevánsak, és erről már beszéltünk itt az ülésen. A 2017-es év a negyedik teljes év volt, amelyben eh, ellátták az egységes bankfelügyeleti feladatot. Természetesen nagy érdeklődéssel várjuk Daniel női beszámolóját az LKB szerepéről, feladatairól, tevékenységéről, az SSM jelenlegi prioritásairól és a legutóbbi fejleményekről a bankágazatban. Nyilván azt is tudják, hogy a parlament elfogadott egy, egy, um, irány, egy um, rendeletet 2018. március 1-én a bankunióról, a bank az Európai Parlament álláspontját ebben határoztuk meg a felügyeleti kérdésekkel kapcsolatban. Az egyik fontos téma a nem teljesítő hitelek kérdése. Nyilván azt is tudják, hogy az SSM egy az Attendum végső verzióját, végleges verzióját közzétette, miután az Európai Bizottság az NPL-ekről szóló csomagot benyújtotta. Nyilván Danuelui ki fog térni egyes aggodalmakra ezen kiegészítéssel kapcsolatban, amelyeket a parlament fogalmazott meg az addendum jogi dimenziójával kapcsolatban. A változást változásokat követő verzió is elkészült ehhez az addendumhoz. Ez a bank, bankokra vonatkozó, bank specifikus, nem, automata, nem automatikus addendumra vonatkozik. Ezeket a változásokat üdvözöljük. A parlament egy teljes körű jogi értékelést szeretne készíteni, a jogi szolgálatunk ezen dolgozik a nem automatikus és bankspecifikus felügyeleti kérdések kiemelésre kerültek. A párbeszéd rendkívül fontos, figyelembe kell venni minden bank specifikus helyzetét. A kettes pillérben vagyunk ugyanis, úgyhogy ez mindenképpen pozitív fejlemény. a felügyeleti elvárások és a bizottsági egyes pillér prudenciális keret pontok között vannak eltérések. A meghallgatás során szeretnénk kitérni erre. Miután az egyes pillérbe tartozó prudencionális eszközöket elfogadjuk, és ezek formát öltenek, akkor a felügyeleti elvárásokat ki lehet igazítani. Nyilván a bank tehát esetenként kell megvizsgálni a helyzetet, és egyéb kiegészítő elvárások megfogalmazására kerülhet sor. Ez egy horizontális, horizontális általános elvárás, el kell kerülnünk azt, hogy összekeveredjenek a dolgok, és a bankoknak is pontosan tudniuk kell, hogy milyen utat kell követniük, mi az egyes pillérbe tartozó, mi a kettes pillérbe tartozó elvárás, főleg, hogyha kisebb, de még mindig releváns kérdésekről van szó. Az ütemterv is nagyon fontos, az új jogszabályi javaslatokon dolgozunk, ezeket minél gyorsabban igyekszünk elfogadni, hogy stabil jogi keretet hozzunk létre a bankok számára. Persze nem szabad elfelejteni, hogy csomagról beszélünk, intézkedés csomagról. Ahogy a bizottság is mondta, ezek kölcsönösen fontosak a probléma megoldásához. Aztán a pénzmosással kapcsolatos keret is egy fontos téma, ezt nemzeti szinten is felvetettük. Nyilván Daniel erre is ki fog térni. Én nem akarom túlságosan hosszúra húzni a bevezetőt, meg is adom a szót. Thank you very much. Good afternoon, Mr. Chair. Kedves kollégák, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy itt bemutathatom a 2017-es lkb e s éves jelentést, ami a felügyeleti szerepünket illeti. A kulcsfontosságú 2017-es feladatainkról fogok beszámolni, a nem teljesítő hitelekről, a a Brexitről, a tematikus, át, tematikus témákról és a TRIM-ről és aztán ki fogok térni arra, hogy melyek azok a lépések, amelyekben a bankuniót erősíteni kell. Most nézzük meg, hogy a bankágazatban milyen fejleményekre kerül sor. környezet javult, a bankok tőke helyzete is javult, és a CIT 1-es arány 13,7%-ról 14,3%-ra emelkedett 2016-ról 17-re. Az NPL-ek szembeni fellépés és intézkedések oda vezettek, hogy 6,5%-ról 5%-ra csökkent ezen hiteleknek az aránya. A bankok profitabilitása is javult az, el, az első 9 hónapban, és E, emellett egy stabil nettó e, kamat marzs e, csökkenése került sor, és ez 7 százalék az 5,4 százalékhoz képest 2016-ban. Ez szorosabb, de közelíti az USA bankokhoz a az értékeinket. 2017-ben először került arra sor, hogy az EKB-nak, a felügyeleti szervnek be kellett jelenteni, hogy három nagy bank vagy nem felelt meg a szabályoknak, vagy közel állt ehhez. Az egységes szanálási testület nagyban hozzájárult a válságkezeléshez. Most rátérek az NPL-ekre. Az NPL-ekkel való szembenézés, ez nagyon fontos prioritás számunkra. Három elemből áll a megközelítésünk. Az egyik egy kvalitatív iránymutatás a bankoknak az NPL-ekkel kapcsolatban. Ezt 2017 márciusában adtuk ki. Ez az iránymutatás azt várja, hogy a bankok ambiciózus, de hiteles NPL stratégiát fogadjanak el és megfogalmazzák a terveiket arra vonatkozóan, hogy csökkentsék az NPL-eket. Ami a felügyeleti párbeszédet illeti, ez a második lépés, itt a bankok NPL stratégiáját szorosan figyelemmel kísérjük, a felügyeleti kezdeményezéseink kezdenek gyümölcsöt hozni. Számos jelentős bank olyan intézkedéseket hozott, amelyeknek köszönhetően 200 milliárdra csökkent az NPL volumen, azonban még mindig egyes tagállamokban nem súlyos a helyzet. A helyzet, ez, hogyha súlyos ez a helyzet, akkor nehéz az új kölcsönzést megvalósítani, és ez az euró térség növekedését is akadályozhatja. A harmadik dolog, 2018. március 15-én egy adendumot adtunk ki, ez egy konzultációt követ, december 8-ai konzultációt. Ez az addendum, ez az átláthatóság és a felügyeleti elvárásokat fogalmazza meg az új NPL-ek prudenciális rendelkezésére vonatkozóan. Mi az addendumot felülvizsgáltuk, a közkonzultációt követő megjegyzések fényében figyelembe vettük a jogi aggodalmakat, a tavaly novemberi legutóbbi meghallgatáson, és 2018 áprilisra halasztottuk az új NPL határidőt. Ebben az összefüggésben a bizottság legislatív javaslatát üdvözöljük a kötelező prudenciális eszközök bevezetésével kapcsolatban. Az EKB és a bizottság szorosan együttműködött készítettek a legislatív javaslattal kapcsolatban, és ez kieg- ezek kiegészítő kezdeményezések, és ezek együtt támogatják az NPL-ekre vonatkozó intézkedéseket. A belső modell célzott felülvizsgálata a nemzeti kompetens hatóságokkal szoros együttműködésben folyik 2019-ig, ez a tervek szerint halad, lépésre került sor, és a projekt első e, eredményeiről beszámolhatunk. A szabályozó keretnek való meg nem felelés e, vonatkozik a modellkormányzásra, modellvalidációra és egyéb felügyeleti döntésekre. Ami a Brexitre való felkészülést illeti, az LKB szorosan monitorozza a bankok telepáthelyezési terveit. Látjuk, hogy egyes bankok a Brexittel kapcsolatos terveiket kezdik megvalósítani, és az eurótérségben új székhelyet keresnek. Emellett azon is dolgozunk, hogy lehetővé tegyük a bankok számára, hogy megfelelően felkészültek legyenek a Brexitre, megfelelő kormányzati struktúrákkal a bankok számára a fenntartható üzleti modell is nagyon fontos. A felügyelő, felügyeleti szerveknek a pályázatokat el kell tudni bírálni, azon bankokról van tehát szó, amelyek új székhelyet keresnek az euró térségben. Az LKB e és a nemzeti felügyelő szervek minél gyorsabban szeretnék E, elbírálni ezeket a kérvényeket, de legkésőbb 2018 végéig nem a 2019 áprilisig e, nem tudjuk az engedélykéremeket elbírálni, hogyha ezeket később küldik be. Ami a tematikus e, felülvizsgálatokat illeti, ezek fontos felügyeleti eszközt jelentenek a közös felügyeleti válaszadásban. Az új elszámolási eh, sztenderdeket illetően eh, ez az egyik eh, ennek köszönhetően sikerült az első felügyeleti célkitűzéseket elérni 2017-ben. Az IFRS 9 végrehajtásával kapcsolatban sikerült előrelépnünk a prudenciális számok kvantitatív értékelése az, ami felmerül, és szorosan elemezzük a bankok üzleti modelljét a megtérülési tényezőkkel kapcsolatban. A felül, felülvizsgálat eredményei a bankok felügyeletének szóló jelentésbe készül. készül. Aztán a hitelintézmények adataggregációs képességeiről szóló felmérés is elkészült. Az eredményeket küldtük el, és kértük az azonnali fellépést, amelyre szükség volt. Ami a kevésbé fontos intézményeket, intézményeket illeti, az LKB szorosan együttműködik az ágazat figyelemmel kísérésében, és közös célunk hogy ezeknek a bankoknak a felülvizsgálata vagy felügy, felügyelete az arányosságnak megfeleljen. A közös felügyeleti sztenderdek végrehajtásra kerültek, és vannak újabbak, amelyek a kevésbé jelentős bankok engedélyeire vonatkoznak. Egy közös metodológiát fogadtunk el, és harmonizáltuk azt, hogy a kevésbé jelentős bankokat hogyan ellenőrizzük. Mi a felügyeleti prioritásokat illeti, 2017-ről kettőt áthoztunk, az egyik a megtérülési driverekre vonatkozó kérdés, a másik pedig a hitelkockázatok kérdése. Ez még mindig fontos az NPL-ek miatt, illetve a kitettség koncentrációja. A harmadik pedig a kockázatmenedzsment, az LKB bank felügyelet továbbra is a likviditás, az, az ICAP és az ILAP e eszközök tekintetében folytatja a tevékenységét. Emellett a többszörös dimenzió merül föl az ez évi stresszteszt a Brexitre való felkészülés fényében. Végül a valódi bankuniónak nem csak három pillére van szükség, hanem valódi uniónak kellenek lenni ami a nemzeti piacokat kiegészíti, de anélkül, hogy szabályozási fragmentációt hozzon létre. Jelen pillanatban a tőke nem tud akadálymentesen áramlani annak érdekében, hogy az európai szabályozási harmonizációt erősítsük, több bank szabályt kell elfogadni irányelvek formájában. Megfelelő értékelésből kell ennek során kiindulni, Eddig 19 különböző nemzeti szabályrend valósul meg. A Bázel három csomag végleges elemeit is figyelembe kell venni, az prudenciális előírásokat. Ennek érdekében a keret bizonyos technikai sztenderdjeinek felülvizsgálata nem lehet kifogás a végrehajtásra megfelelő prudenciális garanciákra van szükség minél gyorsabban. A szabályozási harmonizációt az intézményi architektúra eh, véglegesítésének kell eh, kísérnie, az egységes eh, szanálási testületre vonatkozó szabályok kíséretében. Az EDIS, a kölcsönösségre alapú európai betétbiztosítási rendszer, a Ez a lehetőség a Brexitre való felkészülés keretében merült fel nagy beruházási eh, intézetekkel eh, együttműködésben, ezt európai szinten kell megoldani, az EKB támogatja ezeket a javaslatokat, amely a prudenciális, biztosítja azt, hogy a prudenciális szabályokat következetesen tartjuk be minden tagállamban. A nagy, komplex bankok, beruházó eh, intézetek ugyanolyan felügyeleti szabályok alá kell, hogy kerüljenek. Van egy terület, amelyben nagyobb európai koncentrációra van szükség, a pénzmosás elleni harcra vonatkozó jogszabályokat mindenképpen harmonizálni kell, lehetőleg európai szinten. Most pedig várom a kérdéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Brian Hayes az első hozzászóló. Tessék, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Üdvözlöm itt az Ekon köreiben, Noé asszony, és köszönjük szépen az üzeneteket, különösen a pénzmosás, illetve a bankunió tekintetében. Az MPL -e kérdésére szeretnék visszatérni, a saját országomra vonatkoztatva, Írországra. Elfogadom, azt, hogy előre kell lépnünk az NPL-ek kapcsán, és elfogadjuk, hogy ezzel lehet javítani a helyzetet a saját országainkban, illetve a bankágazatban. Valószínűleg tudja, hogy milyen ellentmondás van ebben a kérdésben. A bizonyos bankok tekintetében három kérdésünk van ezzel kapcsolatban. Vannak úgynevezett uh, split hitelek, lakáshitelek, amelyek most NPL-nek minősülnek. A saját bankom az Essen az elmúlt 12 hónapban vizsgálta ezt a kérdést, megnézte, hogy az ilyen részre bontott lakáshiteleket esetleg teljesítő hitelként lehetne-e minősíteni, akkor hogyha ezek két részletben teljesülnek. Miért vesz ez ilyen sok időt igénybe? Második kérdésem, ön hogyan gondolkodik arról, hogy az ír kormány esetleg a fogyasztói védelmet nevelhe, növelhetné a lakáshitelek esetében, tehát további védelmet nyújthatna? Tudom, hogy ez inkább a tagállamokra vonatkozik, de kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban ön hogyan gondolkodik? Az EKB-nek is föltettem ezt a kérdést, valóban esetleg a fogyasztóvédelmet növelhetné lehetnénk. És végül értékelést végzünk, illetve ott van az MPL csökkentési stratégia, és természetesen az SSM LKB felügyeleti fellépése a legerősebb hatalom. Ez van, tehát ez a leg, legfontosabb lépés. Mi a kapcsolat e között, illetve a stratégia között? Hogyan lehet ezt az egészet fölépíteni? Köszönöm. No mikrofon. Uh... Well, uh, indeed, uh, we have... Nos igen, foglalkoztunk ezekkel a részrebontott bontott Itt uh, különbséget kell tenni a hiteltörzs részek között, amely viszonylag könnyen teljesíthető, illetve az úgynevezett junior rész között, amely valószínűleg soha nem kerül kifizetésre. Tehát a senior és a junior rész között különbséget kell tenni. Elég bonyolult a helyzet, azért, mert a junior rész bizony nagyon sok formát ölthet, vannak olyanok, amelyeket teljesen leírnak, vannak olyanok, amelyeket leírnak, de mégis erre jogi igény van, tehát nem olyan egyszerű a helyzet, illetve elképzelhető az is, hogy a junior részt szépen lassan be lehet építeni a senior részbe, amikor az teljesít. Néha pedig pontosan fordítva történik ez a forgatókönyv, tehát a junior rész valamilyen engedményt kap a senior rész teljesítése miatt. Úgyhogy bonyolult összetett termékről van szó. Meg kellett várnunk azt, hogy az EBA iránymutatást adjon, hiszen néha azzal vádolnak bennünket, hogy gyorsabban haladunk. Tizenkilenc ország súlyát cipeljük, úgyhogy néha megpróbáljuk az EBA-t rákényszeríteni arra, hogy valamilyen lépést határozza meg. Várjuk az EBA döntését, és ez alapján most már kimondhatjuk, hogy amennyiben a senior rész teljesít, és bizonyos feltételek teljesülnek, akkor a két rész szétválasztható. Ehhez azonban szükség van arra, hogy a junior részt ne lehessen leírni, ami pedig a jogi kérdést illeti, nincs visszafizetési kötelezettség a leírt részre vonatkozóan. Addig, amíg a másik részt teljes mértékben vissza nem fizetik. Meg kell felelni a fenntarthatósági kritériumnak, és ez csak a lakáshitelekre, a lakossági lakáshitelekre vonatkozik a vállalatok esetében az adózó megközelítést alkalmazzuk. Elnézést, hogy bele bonyolódom a technikai részletekbe, de sajnos nagyon bonyolult összetett termékről van szó. Dióhéjban osztjuk az ír felügyelő szerv véleményét, és a józanészt követve úgy határozhatunk, hogy az adott termék teljesít. Ami pedig a fogyasztóvédelmet illeti, a nemzeti kormányok hatáskörébe tartozik az, hogy segítséget kívánnak-e nyújtani a lakossági szférának abban, hogy visszafizessék a lakáshiteleket, így elkerülvén a negatív következményeket. Tudom, hogy vannak olyan országok, ahol ilyen e, szociális vagy társadalmi jellegű fellépést fontolgatnak, ehhez nincsen közünk, ez egy szociális fellépés, úgyhogy nem minősül állami támogatásnak. Köszönöm, Pervas. Köszönöm szépen, új asszony. Ami a nem, helye, nem teljesítő hiteleket illeti, igen, a jelenlegi helyzetet mindenképpen orvosolni kell. Aztán sokat szóltunk a pénzmosás problémája, problémájáról is. Én a csőd kérdésére szeretnék visszatérni, hogyha nem is konkrétan az kompetenciájába tartozik. Tudná javasolni valamilyen olyan iránymutatást vagy irányvonalat, hiszen közösen is elgondolkodtunk már erről a kérdésről, illetve társjelentéstevőként a felügyeleti hatóságra vonatkozó jelentés kapcsán Ugye akkoriban még az Egyesült Királyság tagja volt az Európai Uniónak teljes mértékben. Az SSM és az EBA közelítésé nem igazán valósult meg. Aztán a felügyeleti hatóság egyre erősebb lett, hozzájárult a pénzügyi piac stabilitásához, hiszen ez volt a cél. A reformok keretében, vagy a reformok tekintetében ön hogyan gondolkodik, mi lenne a legfontosabb, illetve mit, amit a bizottság javasolt, az ön szerint elegendő-e, avagy sem? És még egy utolsó kérdés. mi a helyzet? Az elszámolási szabályszerűség, foglalkozókra vonatkozóan? Nem tudom, hogy nem lenne ez szükség további párbeszédre, vagy eszmecserére, és ha igen, akkor hogyan lehetne ezt intézményesíteni? Je vais, uh, I will go on in English if you don't, if you don't mind uh, to have uh, more people uh, understanding. Angolul folytatom, mert ezt mindenki jobban érti. Nagyon sokan meglepődtünk, amikor azt a helyzetet láttuk, hogy az SSM mert teljesítették, utána pedig arról döntöttek, hogy nincsen közérdek abban, hogy szanálják ezt a bankot. A nemzeti szinten nem tudták likviditést biztosítani ennek a banknak sem Luxemburgnak, sem pedig Észtországban. Utána azt láttuk, hogy ez amiatt volt, hogy és ezt tudják önök is, hogy nemzeti likviditási törvények alapján kezd volna ezt e, a bankot e, likvidé viszont ez nem volt benne a, se az CRM, se pedig a PRD szabályozásban egyértelműen. Az is igaz, hogy a tagállamoknak tudniuk kellett volna, hogy erre gondoltak, azzal, hogy nem ismerték ezt el. Nem érték el a CRM szabályozásba a, a hatékony eredmény, de emlékezni kell arra, hogy ez a nemzeti bírók elé kerül, akik ismerik a nemzeti jogszabályokat, tudják, hogy milyen fajta kritériumokat kell alkalmazniuk, amelyel a likviditást ki lehet be lehet indítani. És eh, nem foglalkoznak az, hogy valami implicit módon van-e benne az európai jogszabályozásban. Tehát explicit módon kell ezt az európai jogszabályba belefoglalni, hogyha egy bankot nem tudnak szanálni a CRM által, akkor nemzeti szinten kell ezt megoldani. Az én szakértőim azt mondják, hogy a BRD 32-es cikke a legjobb arra, hogy ezt szabályozzák, őket idéztem most. És ezt tehát ki kell egészíteni egy nemzeti fellépéssel, hogy legyen likviditás biztosítása a bankok számára, az EBA és az SSS közötti kapcsolat. Az EBA az Európai Felügyeleti Szerv, a banki felügyelettel foglalkozik az eurózónában. Az EBA kollégek számára egyértelmű, hogy nekik szabályozó feladatuk van, ez nagyon fontos számunkra is, hiszen 19 különböző nemzeti kerettel kell szembenézni. Jó, hogy az EBA képes arra, hogy konzisztensen lépjen fel, de vannak határai a felügyeletnek, ezek pedig a stressztesztek. A stressztesztek egyfajta felügyeleti módszerek, ezt általában az EBA folytatta le, és ők fogják az jövőbe is azt lefolytatni. Az EKB-ben mi támogatjuk azt a javaslatot, amit tettek. Úgy véljük, hogy van értelme annak, hogy az ESRB-ben is támogassuk a kollégákat, és szinergiák jönnek létre az LKB-val. E Ami pedig a az accounting szabályokat illeti, itt is lehetne erről beszélni, de mindenfajta együttműködés, koordináció, jó, őszintén szólva, elég jó tárgyalásaink voltak a bankok vezetőivel, akikkel mi felügyelünk, egyszer-kétszer évente találkozunk velük, attól függően, hogy milyen a helyzet. Ezt a cserét folytatunk, megvitatjuk az európai auditor szervezetekkel is mindezt, annak érdekében, hogy a különböző véleményeket megismerjük. Tehát mi is részesei vagyunk ennek a párbeszédnek, és az EBA is. Köszönöm, mondja az elnök, Szenner Lones következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt van ma. Ön beszélt arról, hogy még több szabályozásra van szükség a banki szabályozás tekintetében, ezt érdekes hallani, és válaszolt Beresz asszony kérdésére, és még egyértelművé tette ezt. Kíváncsi vagyok arra, hogy vannak-e még ilyen javaslatai, ezt mindig érdekes meghallgatni a szakértőktől, különösképpen a kockázatcsökkentés területén. Két héttel ezelőtt a bizottság azt javasolta, hogy a CRR rendeletet módosítsák, hogy ez vonatkozóan az új kölcsönre is, amelyek nem teljesítenek. Az új kifejezés nagyon fontos ebben a tekintetben, tehát nem azon nem teljesítő hitelekkel, nem, akar, nem azokkal a nem test hitelekkel akarunk foglalkozni, amelyek már így is régóta megvannak. Vannak-e javaslatai e, ezen bizottsági javaslattal kapcsolatban? Mit várnak ettől? Ha önök választhatnának, akkor önök hogyan e, kezelnék ezt? Az Európai Bizottság úgy önök szerint e, hozzájárul-e megfelelő módon a kockázatcsökkentési vitához, hiszen nagyon sok javaslat volt, de nem tudom, hogy szükség lenne még többre. Ha megnézzük az egyes pillért, akkor ez csak az új kölcsönökre, az új hitelekre fog vonatkozni, nem pedig a régiekre. És a hitel visszaszedés, illetve a másodlagos piac tekintetében azt láthatjuk, hogy például az eszközkezelő cégeknél ez teljes mértékben önkéntes. A kérdés tehát az az, hogy eleget teszünk-e, és hogyha igen, akkor azt jól tesszük-e. Igen. A plusz jogszabályzás tekintetében most, hogy már a Bázel 3-at véglegesítették, ezt végre kell hajtani. Alapvető módon át kell tekinteni és az európai jogszabályozót fel kell venni, ezt az a trading bookot. Ön is említette az auditot, nagyon fontos az, hogy a bankok likvidek legyenek, az eh, ebbe egy kis hatóság, de hogy egy kisebb bankról van szó, az nem ö, okoz gondot, de hogyha nagyobb bankról van szó, akkor egyfajta bizonytalan helyzet alakul ki. Hogyha nem ö, kap likviditást egy nagyobb bank, akkor ö, egy önlikviditási uh, folyamatra van szükség, de ez nem kielégítő, és ilyenkor általában a bíró segítségét kapcsoljuk be, ez nagyon fontos. Ön is javasolt javaslata, sőt, megkérdezte, mi lenne az én javaslatom. Én azt gondolom, az SSM nekben is szerepet kellene kapnunk, ugyanis nagyon sok olyan intézet van, akik nem hiszik el, hogy teljes mértékben együttműködünk az srb vel hogy mindent megosztunk. Az igazi tesztje ez annál, hogyha nekik is lennének tagjaik ott. Persze nagyon nehéz erről bármit mondani, mert nincs információ csere. A kockázatok csökkentése. Sok minden történt már. A nem teljesítő hitelekkel kapcsolatos munka sokat segít ebben. a banki unió kifejlesztése érdekében nagyon fontos az, hogy párhuzamosan foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, ezek egymást kiegyensúlyozzák. Szerintem itt az ideje ennek is. Ami fontos, még a kockázatcsökkentésem át, ez a jogi felaprózottság csökkentése Európában, harmonizáltabb szabályokra van szükség, kevesebb Európa, nemzeti opcióra van szükség. A likviditással kapcsolatos dolog is igazából a jogi különbség megszüntetése, ugyanis ez akadályozza azt, hogy a szinergiák előnyeit élvezzük a nem csak a hármas pillér hiányzik itt, hanem itt akadály ez a felaprózódottság is. Köszönöm szépen, Ramon Tremóza. Köszönöm szépen, Noé asszony, örülök, hogy itt van. Nekem is lenne két kérdésem. Először is a MEFIT reformja egyes tagállamokban a piackoncentráció aggodalma merül fel, nagy bankok és nagy eszközkezelők, e, és ez növelné a költséget, e, illetve az elszámoltathatóság is nehezebb lenne, és az átláthatóság. Hogyan e, lehetne ezt megakadályozni a kis és közepes eszközkezelők számára, hogy ez megtörténjen? A másik az NPL-ek egyes tagállamok úgy tűnik, hogy nem kívánják csökkenteni az NPL vonalamat, vonal, volument, az NPL-ek és az ezzel kapcsolatos egyéb termékek másodlagos piacára vonatkozó kezdeményezések persze vannak, de az NPL-ek gyökerét nem, ragad, nem a gyökerénél ragadjuk meg a problémát, ez pedig nem más, mint a kifizetési irányelvek rossz végrehajtása. Az kamatok nő, ö, emelkednek, és hogyha például a KKV-k nem kapják meg a pénzüket, vagy a kormányok, vagy a nagy cégek nem kapják meg a pénzüket, akkor egy újabb NBL hullám merülhet föl. Ezzel kapcsolatban mit gondol? a bankok és az eszközkezelők piac koncentrációja az eltérő. A bankkoncentráció országtól függ. Egyes esetben kisebb bankok, közepes bank, bankok eltűnnek a korábbi válság miatt. Ez kár és sajnálatos, de hát ez így történt. De hogyha az SSM-et egységes jogi keretnek tekintjük, ezt egyre inkább annak kellene tekinteni, főleg, hogy a bankunió a harmadik pillérrel tökéletesedik. Ez a koncentrációs szint kevésbé pregnáns, mert még mindig vannak olyan tagállamok, ahol vannak, van sok közepes és kis bank. Persze diver diverzitás az jó, a sokszínűség jó, kis és közepes bankokra szükség van, közbankok közösségi, illetve takarékszövetkezetek, ezekre szükség van. Még mindig tehát működik és létezik a sokszínűség. Ami az eszközkezelőket illeti, eh, nos, ipari szempontból úgy tűnik, hogy a méret mindenképpen hasznunkra van ahhoz, hogy mm, olcsóbb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani. Tehát a hatékonysághoz egy bizonyos méretre van szükség. Ezért nem igazán vagyok optimista azzal kapcsolatban, hogy hogy a koncentráció hulláma elkerüli az eszközkezelőket. Ami az NPL-eket illeti, az jó, hogy vannak olyan eszközök, amelyeknek köszönhetően szembenézhetünk ezzel a problémával. Az a kapcsolatos példa is eh, ezt mutatja, hogy egy új terméket lehet eh, kifejleszteni, eh, a kölcsönzők ezt tehát szétválasztják a, a terméket, van egy része, amit vissza tudnak fizetni, más részét el lehet adni, vagy más megoldások is felmerülhetnek a termék tulajdonságainak megfelelően lakossági, nem lakossági, kis kölcsönző, nagy kölcsönző. Az addendum az új kitettségek felhalmozódásának elkerülését célozza, és a fenntartható hiteltermékek kialakítása elengedhetetlen, hiszen általában nem a válság alatt, hanem a pozitív gazdasági környezetben alakulnak ki ezek a rossz pénzügyi termékek, akkor, amikor az emberek nagyobb hit, kockázatot hajlandóak vállalni. Ami ami a szolvens KKV-kat illeti, igen, kulcsfontosságú, hogy a fogyasztóik őket kifizessék, akkor is, hogyha állami fogyasztókról, vagy kliensekről, ügyfelekről van szó. Olyan banki termékekre van szükség, amelyek megfizethetőek, és amelyek nem alakítanak ki további eh, nem teljesítési kitettséget, ugyanis ez a bank számára nagy eh, eh, probléma, de ugyanolyan nagy probléma a kölcsönt vagy a hitelt felvevő számára is, hogyha nem tudja visszafizetni a hitelét, akkor nem fog kapni új hitelt, amiből pedig fejleszteni tudná az üzletét tehát egy kifizetési kultúrát kell kialakítani, hatékony kifizetési eszközöket, e, és a jogi e, kereten túl ez további garanciát kell, hogy adjon, hogy hogy a nem teljesítő hitelek e, teljesítővé váljanak. Köszönöm szépen, Sven Gigold. Tisztelt Nói asszony! az elmúlt hetekben, hónapokban pénzügyi bűneseteket láttunk a bankunión belül. Maltán láttuk, hogy a Pilatus Bank vezetője nem rendelkezik már a végrehajtói jogaival, de ez erre csak akkor került sor, amikor az amerikaiak hoztak erre megfelelő intézkedéseket, annak ellenére, hogy a parlament többször figyelmeztetett erre Észtországban, eh, a Danske Bank leányvállalata van nehéz helyzetben, Lettországban, eh, és egy a bankot, az amerikai pénzügyminiszter, úgy, pénzügyminisztérium úgy írt le, hogy ezek magas eh, kockázatú és hát üres termékeket áruló bankok, a lett ELM szabályokat nem tartották be. Az EBLB eh, menedzserek és vezetők a lett hivatalnokokat lefizették, amikor azok a végrehajt intézkedéseket akarták eh, foganatosítani, és ezért az ABLB nem eh, szabályszerűen jár el. Az ABLB fogyasztóinak nagy része nagy kockázatú postaláda cégek, amelyek adóparadicsomokban vannak bejelentve. Úgy gondolja-e, hogy a bankunióban ez a pénzügyi bűnözés súlyos probléma-e? tud-e kötelezettséget vállalni arra, hogy minden rendelkezésére álló eszközt és intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pénzügyi bűncselekmények ellen fellépjen, a pénz, a mosás elleni harc és a pénzügyi bűnözés elleni harc keretében. Köszönöm szépen! Sokan tudják, hogy az SSM rendelet egy olyan döntést tartalmaz, mely szerint a pénzmosás elleni jogszabály betartásának felügyeletét nem ruházta át miránk, de vannak eléggé közel álló területek, például a banki engedélyek visszavonása a, az AML szabályokat nem az LKB-nak e kell meghozni, és csak egyszer került ennek a megállapítására sor, és és az engedélyek visszavonásához egyszer használhatja az LKB e, ezen jogszabályok megsértésének megállapítását. De ezek az intézkedések e, korlátozott volumenűek, hiszen a felügyeleti eszközök nem arra készültek, és nem e, alkalmasak arra, hogy a pénzmosási gyakorlatokat le, felfedjék, vagy leleplezzék, és azt sem tudjuk ezzel leleplezni, hogy pénzmosók hogyan használják ki a bankokat a tevékenységük elfedésére. Én nagy örömmel kötelezem el magam a pénzmosás elleni harcra is, de és de amit tőlünk tellett, eddig is megtettük, és azt láttuk, hogy ez nem volt elegendő, de ezt továbbra is mindenképpen megtesszük. Lesz egy ötödik pénzmosás elleni jogszabály, de Emellett nagyon fontos, hogy a nemzeti hatóságok, pénzmosás elleni hatóságok között információcsere megtörténjen. Ez egyelőre nem magától értetődő, az egyes hatóságok jó szándékától függünk. Természetesen amikor helyi ellenőrzések során, amikor potenciális célból helyi ellenőrzést végzünk, és azt látjuk, hogy egy bűncselekményre kerülhet sor, ezt át kell adni mindenképpen az ügyészségnek, és ők döntik el, hogy vizsgálatot indítanak vagy nem. Sokkal jobb helyzetben leszünk az ötödik AML eh, irányelv elfogadása után. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez nem elegendő. Egy európai intézményre van szükség, amely eh, átfogó, méreható és eh, következetes módon hajtja végre az euró térségben ezt a jogszabályt, mert néha kisebb országok egyszerűen nincsenek felkészülve, nincs elég tapasztalatuk, nincs elég szakér, szakemberük erre a feladatra, amikor pedig nagy pénzmosási ügyekkel kerülnek szembe. Ez egy nagy országoknak is nagy nehézséget okoz, de hát a kicsiknek még inkább. Igen, igen, a helyzeten mindenképpen változtatni kell ez nem fenntartható a jelenlegi módon. Thank you. Köszönöm. Márko Váli következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Megvárom, amíg mindenki fölteszi a fülhallgatóját. Tisztelt női asszony, ahogyan ön is tudja, az addendum nyilvánosságra hozása elég nagy port kavart a különböző országokban. Megoldódott, megoldódott közben a technikai probléma, tehát ahogy mondtam, az addendum nyilvánosságra hozása nagy port kavart, és a nem teljesítő hitelek ismét terítékre kerültek. A jelenlegi helyzetben egy olyan eljárást alkalmazunk, amely valószínűleg oda vezet, hogy a bankok nagyobb garanciát kérnek ahhoz, hogy a reálgazdaságnak, a KKV-knak, illetve a háztartásoknak pénzeket kölcsönözzenek, tehát amelyek hozzájárulnak a növekedéshez. Ez azt jelenti, hogy nem a növekedést fogjuk ösztönözni, hanem inkább annak csökkenését egy olyan időszakban, ahol a bankágazat nagyon is kiszolgáltatott, nagyon is kitett helyzetben van. Itt tehát zsugorodással kell számolnunk, ami pedig esetleg jövőbeli válságokhoz vezethet, ez pedig további likvidáláshoz, nem pedig a hitelek kezeléséhez vezet. Ez azt jelenti, hogy a spekulatív termékek előtérbe kerülnek. Nem olyan könnyű a piacon megbirkózni ezekkel a ezekkel a rosszabb hitelekkel. Tehát hogyan lehet, hogyan lehet egy ilyet közreadni, anélkül, hogy előtte hatástanulmányt végeznének, megnéznék, hogy minőségi és mennyiségi szempontból az NPL-ekre ez milyen hatása van. Tehát tudni szeretném, hogy amikor egy ilyen jogszabályt hoznak, akkor valamilyen értékelést végeznek? Vagy egészen egyszerűen meghoznak egy ilyen szabályt, Azért, mert az NPL-ek problémáját gyökerestől akarják kihúzni, anélkül, hogy megértenék, hogy ez hova vezet, válsághoz a kkv illetve a bankrendszer körében. Jelenleg úgy tűnik, hogy túlzott figyelmet szánunk az NPL-ekre, A piacon ott vannak a harmadik szintű hitelek, illetve a likviditás kitettség, ezeket nem vizsgálták, vagy nem nézték meg. Kérdésem tehát, készült hatástanulmány? Thank you very much for... Köszönöm szépen a kérdést. Ahhoz, hogy olyan hitelek legyenek, amelyeket visszafizetnek az adósok nem feltétlenül a nagyobb garanciáról szólnak. Tehát ennek a záloga nem a nagyobb garancia, Bizonyos országokban bizony nehézkesen alakult a helyzet. Szerintem itt a hitel kritériumokat kell megvizsgálni. Nagyon fontos, hogy jobban, jobban figyelemmel kövessük az, e- a hitelek helyzetét, hiszen a korai fellépés esetén könnyen újra struktúrálható egy hitel, ha erre szükség van. Ami pedig a hitel ellátás rugorodását illeti, jó pár éven keresztül nem ez történt az elmúlt időszakban. Elképzelhető, hogy ismét ebbe a helyzetbe kerülünk majd a jövőben, de jelenleg azt mondhatjuk, hogy pozitív gazdasági körülményekkel számolhatunk a hitel kínálat tekintetében Olaszországban, illetve más országban is. Tehát nincs korlátozott helyzet, pontosan ezért most van a kellő pillanat arra, hogy az állományt megvizsgálja a bank. Hiszen fizetőképes bankokra van szükség ahhoz, hogy a gazdaság megfelelően haladjon, ne legyen nem teljesítő hitel teher, amely nyomja a bankok vállát. És akkor az új nem teljesítő hitelek nem sorakoznak majd, azt látjuk, hogy az ilyen termékek visszaszorultak bizonyos országokban. Ezt ön is megemlítette, az SSM indításakor egy trillió nem teljesítő termék volt a hatáskörünk alá eső országokban, most pedig olyan 700 milliárdnál járunk, amely még mindig nagyon magas szám. Tehát Valóban lépnünk kell, valamit tenni kell, nincs meg annak a lehetősége, hogy tétlenkedjünk. Az addendum kapcsán az új nem teljesítő hitelekre összpontosítottunk, még mindig a folyamat korai szakaszában járunk, és ezt hangsúlyozni kívánom, tehát most van az a pillanat, hogy föllépjünk, és elkerüljük azt, hogy, hogy nagyobb legyen ez a probléma, nem volt hatástanulmány, ezt elismerem, nem volt szükség erre az NPL-ek esetében. De hol van a hatástanulmány arra vonatkozó, hogy ennek milyen hatása van a reálgazdaságra? Válasz. Az állomány tekintetében hatástanulmányt végezhetünk, hiszen ezt ismerjük, ezt tudjuk, azonban az új, nem teljesítő termékekre vonatkozóan, hogy ezeket mennyire lehet teljesítővé átalakítani. Nos, ez a hatástanulmány nem készült el, de szerintem ez nem is lenne hasznos, ha egyáltalán meg lehetne valósítani. Úgyhogy igen, ez a jelenlegi helyzet, szeretném, hogyha ezt orvosolhatnánk, és a nem tessütő hitelekkel sújtott bankok helyzetét orvosolni tudnánk. Honestly, your point that we have... Őszintén szólva, az, hogy nincsen szerződéses hitelellátás, szerintem ez pont ellentétes hatással kéne járnia. Nem mondott arról semmit sem, hogy az új intézkedések kiadnak-e a hitelekre, de ezek még nincsenek is életben. Nehéz ezt itt megérteni, de most meg is adom a szót Zenni úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Számokat említett meg. Hogy az SSM igyekezetét alá támaszza. Az elmúlt három évről beszélt, és hogyha most uh, a bankok mérlegét megnézem, amelyek az EKB-hoz tartoznak közvetlenül, akkor azt láthatom, hogy nagy az asszimetria, mégpedig a hitelkockázat között, illetve az eszközök között. Itt egyes kettes szintű eszközökről beszélnek, nagy banki intézményekről van szó Európában, több billiárd alacsonyan teljesítő hitel van itt, 5 billiárd olyan van olyan papír, ami fontos az eszközök szempontjából, ez az aktívák szempontjából. Az SSM alábecsli ezt a kockázatot, és a tendencia azt mutatja, hogy asszimetria alakul ki a különböző nemzeti rendszerek között, és pontosan ezért a valós gazdaságot nem tudják támogatni hitelekkel, és emiatt a legfontosabb kockázatok, amelyek válságkörzetnek nincsenek figyelembe véve. Az alacsonyan teljesítő hitelekkel kapcsolatban az SSM koncentrál-e majd a piaci kockázatokra, hiszen látszik a mérlegekből az, hogy stressz helyzetben gyengülhet az európai pénzügyi rendszer. Köszönöm szépen a kérdését. Nem értek egyet azzal, hogy nem, nem lennének -e szigorúak a értékeléseink a hármas, illetve kettes szintű bankok ármodelljeinek ellenőrzésében. Mi megvizsgáljuk a piaci kockázatokat rendszeresen, mind, mind a belső modell felülvizsgálatnál is, megnézzük ezt a különböző politikai eh, eh, folyamatokban is, megnézzük a piaci eh, műveleteket, és horizontális benchmarkokat alkalmazunk azért, hogy ezek az elemzések, helyszíni szemlék konzekvensek legyenek. Ehhez hozzátenném még azt is, hogy a piaci műveleteket kétszer használjuk kritériumként, ahova plusz tőkekövetelmény kell, van egy, kritér, van egy kritérium, a rugalmasság, illetve a kettes-három szint esetén van egy plusz tőke a komplexitás szempontjából, ezen kívül van egy globális tőkekövetelmény is a szanálhatóság szempontjából, hiszen az ilyenfajta műveletek esetében nincsen likviditási piac. Mindemellett én nem állítom azt, hogy ők ne támogatnák a gazdaságot, azok a műveletek, amelyeket a bankok végrehajtanak, azok nem mértékben csökkentek a válság után, a nagy rész száműveleteknek derivatíva volt. De a nagy cégeknek is részt kell a gazdaságban, bizonyára tudják azt, hogy a parlamenttől azt kértem, az európai jogalkotóktól azt kértem, hogy a lehetőleg hamarabb hozzák létre az úgynevezett trading bunk alapvető felülvizsgálatát, amely pontosan a piaci műveletekre vonatkozik. Akkor, hogyha nincs -e megfelelő követelmény, illetve még nem volt megfelelő követelménye a válság előtt, erre vonatkozólag, remélhetőleg ez hamarosan meg fog valósulni. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy felvívjuk a figyelmet eh, erre a piaci műletek tekintetében, mert ez az előre vezető út. Jelenleg, eh, amit tennünk kell, azt eh, mi megtesszük. Köszönöm szépen, mondja az elnök Kircos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy jól megy a alacsonyan teljesítő hitelek csökkentése, vagyis jó munkát végeztünk eddig. Úgy gondolja, hogy alacsony lesz ezeknek a hiteleknek a szintje, és ezáltal meggyorsul majd a banki unió folyamata, vagy kombinálnunk kell-e ezt azzal, hogy specifikus esetekkel is szembenézzünk, mint például Görögország vagy Ciprus, illetve amit a kisebb országokat illeti, és Olaszországgal foglalkozni kell, úgy, mint egy nagy e, eurózóna taggal. Még egy kérdés, Görögországra vonatkozólag. Úgy tűnik, hogy Görögországban az, az elterjedt nézet, hogy a banki szektor jobban teljesít, ugyanakkor viszont nagyon sok elemző és politikus közgazdász úgy gondolja, hogy a helyzet ezen javulása gyorsabbá kell, hogy váljon, hogy a banki szektor többet tudjon segíteni a magánszektor fejlesztésében. El tudja ezt képzelni, hogy plusz intézkedéseket tesznek azért, hogy meggyorsítsák a pozitív fejleményeket Görögországban, vagy kitartanak a fokozatos megközelítés mellett? Válasz. Szerintem egységes rezsimre van szükség az alacsony teljesítőtelek esetében. A különböző országokban nem hiszem, nem hiszem, hogy különböző szabályokra van szükség a különböző országok esetében. Ami a görög bankokat illeti, ahol ezek az LPL-ek vannak, úgy gondolom, hogy sok minden történt, hogy gyors -e ez eléggé. Még nem elég gyors ez. A lendületnek kicsit nagyobbnak kéne lennie. Az igazság pillanata a bankok szempontjából majd az EBA stressztesz lesz az idén, amikor láthatjuk azt, hogy ezek a bankok, illetve más bankok is képesek-e ellenállni a, azoknak a sokkoknak, amelyek előfordulhatnak, és képesek lesznek-e megfelelni a tőkekövetelményeknek. Ez lesz majd a, az igazság pillanata. Köszönöm szépen, Morgan kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Nói asszony, sok szeretettel köszöntöm. hogyha egy kicsit nyersen fogalmazok. A mi a felügyeleti intézkedéseket illeti, önök ezeket meghatározzák, ezeket felügyeleti bizottságként. Ezek a jogszabályalkotó intézkedéseivel párhuzamosan kellene, hogy folyjon. Azonban úgy tűnik, hogy az az intézmény, amelynek ön az elnöke, azzal a tendenciával rendelkezik, hogy az intézményeket kéztények alá, elé állítják az NPL-ekkel kapcsolatban, az addendummal kapcsolatban például egy héttel az Európai Bizottsági Közlemény előtt, vagy az addendum közzététele egy héttel azután történt, hogy az Európai Bizottság közzétett egy addendumot, amelyhez képest elég súlyos különbségek vannak az Európai Bizottsági Javaslathoz képest tehát. És az oda vezethet, hogy retroaktivitás merül fel az nlp kel kapcsolatban. Nem gondolja-e, hogy az ütemezés negatív hatással lehet a jogszabály alkotó munkájára. Itt konkrétan a parlamentre és a tanácsra gondolok az indikatív utalásokon túl. És Azt szeretném tudni, hogy az intézkedések prociklikusságával kapcsolatban mi a helyzet, ami oda vezethet, hogy a vállalkozások mert hát újra kevesebb pénzhez jutnak, és hogyha a bankok kevesebb hitelt adnak, akkor kialakulhat egy, egy hézag, és azok kapják meg a hiteleket, akik már amúgy is rendelkeznek tőkével. Válasz. Ami az Európai Bizottsági Csomag és az adendum az, és az SSM addenduma közötti kapcsolatokat illeti. Igen, az Európai Bizottsági közététel után egy nappal tettük ezt közzé, ezt koordináltuk az Európai Bizottsággal, és az én véleményem szerint nincs ellentmondás a két eszköz között, ezek kiegészítő jellegűek. Üdvözöljük az Európai eh, Bizottság eh, alapszab eh, kötelező prudenciális intézkedéseit az egyes pillérre vonatkozóan, a régi bankokra vonatkozóan. Ami a kettes pillért illeti, az átlag kockázat fölötti kockázatra vonatkozó szabályok külön eltérőek. Ezek egy felügyeleti párbeszéd részét képezik, specifikus helyzetekben merülnek fel, ahol is a kockázat magasabb, mint az átlagos, egyes pillér szerint lefedett kockázat. Emellett két eh, dokumentumot is említett, az addendum az egy végleges anyag, az Európai Bizottság javaslata pedig a jogszabályalkotási folyamat első lépése a parlament és a, parlament és a tanács fogja ezt majd elfogadni, ez megváltoztathatja majd az érdemi részeket, vagy egy phasing is bevezethet. Tehát túl korai még ezt a két anyagot összehasonlítani, túl korai még megítélni azt, hogy az adendum esetlegesen felesleges. Mindazonáltal mi úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy az addendum végleges legyen és végrehajtásra kerüljön, ahogy, is, ahogy ugyanis már mondtam, a szabályok lehetővé teszik az NPL-lel való szembenézést, amikor elkezdtük értékelni az NPL-eket, akkor elhangzott, hogy hát nincs mit tenni, de most látjuk, hogy Azóta számos intézkedés született, ami lehetővé teszi a fellépést, az NPL-ek még mindig termelődnek. De azt is tudjuk, hogy a rossz hitelek nem a válság időszakában merülnek fel, hanem a jó eh, eh, gazdasági környezetben. Tehát itt az ideje annak, hogy a kritériumokat eh, felülvizsgáljuk, és hogyha új nem teljesítő kitettségek merülnek fel, ezt rögtön az elején föl kell vetni. Amikor is ez kevésbé eh, fájdalmas és kevésbé költséges a bankoknak, az államnak, a adófizetőknek. Ez eh, hitel összekapcsolódást okoz-e? Eddig nem. Az LKB statisztikái szerint nem de ez, ezeket nem én készítem, de biztos vagyok benne, hogy teljesen korrektek és rendben vannak, nagyon jó hírük minden esetre. Nem látok arra okot, hogy miért ne cselekedhetnénk most. Köszönöm szépen. Okay. There is a slot of the EPP, if you wish, but, uh... Van még egy kis néppárti idő, mindjárt de közben megadom a szót Fernández úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Női asszony, sok szeretettel köszöntöm. Nagy örömmel üdvözlöm. Két kérdésem lenne. Tudja, hogy az NPL-ek helyzete az Európai Unió különböző országaiban eltérő, és nagy problémát jelenthet különböző területeken, például a bankunióban. És eh, nem lenne jó a tárgyalásokat nem folytatni ezen a területen, például az EDIS területén, a betétbiztosítás területén, ezt ön is említette. Eh, kérdezném, hogy mennyiben gondolja azt, hogy az egyes országok közötti NPL összehasonlítás mennyire hasznos. Vannak ugyanis különbségek, vannak eltérő számlázási kritériumok, ezeket is értékelni kell, értékelni kell, hogy ezek az NPL-ek mennyiben biztosítottak, mennyiben nem. Úgyhogy itt azt is meg kell nézni, hogy ezek az NPL-ek illetve NPL kvóták összehasonlíthatóak-e? És ami pedig a második kérdésemet illeti, megállapíthatjuk, hogy vannak továbbra is likviditási válságok, a Banco Popular például, vagy az AVLB. Mi a helyzet a felülvizsgálattal kapcsolatban. Hogyan tudjuk a törvényhozást úgy igazítani, hogy ezek a likviditási válságok ne vezessenek szolvencia válsághoz, és ezután még további válságokhoz, amikor is csődeljárást kell indítani. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Az NPL-ek nagyon fontos témát, nagy dimenziójú témát jelentenek, de nem ez az egyetlen kérdés. Természetesen a felügyelet felügyelőknek erre koncentrálni kell, de a jogalkotóknak a kockázat csökkentést is figyelembe kell venniük az SSM létrehozása óta. Én azt gondolom, hogy Világos feltételrendszerre van szükség, és egyes helyzeteket nem szabad kifogásnak tekinteni. Azt hiszem, hogy most kellene előrelépni. Valóban pontosan meg kell határozni ex ante módon a feltételeket, e, e, és ezek objektíve verifikálhatók, elérhetők kell, hogy legyenek, és a különböző EDIS fázisokhoz kell, hogy kapcsolódjanak. Ez lehetővé tenné azt, hogy az EDIS-t ne e, halogassuk örökké. Azt gondolom, hogy minél hamarabb elkezdjük ezt, annál jobb ezért támogatjuk azt, hogy az EU bizottság egy új momentumot hozzon létre, egy új lendületet vegyen ebben a témában. A végső cél továbbra is a teljes szolidaritás és a teljes kölcsönösségen alapuló betétbiztosítási rendszer. Ami a likviditási válságot illeti, most a bankok elég nagy likviditással rendelkeznek a piacon, nem, a, nem arról van szó, hogy ne lenne likviditás. A likviditás azt, annak szimptomája, hogy valami nem működik. De ezt nem lehet megváltoztatni a rendelet módosításával, amely egyébként már létrejött a Bázel 3-as reform útján. A banki tevékenység bizalmat feltételez hogyha a betétesek, a fogyasztók, a hitelesek nem bíznak a bankba, akkor nyilván mindenki a bankautomatához rohan, és megrohamozza a bank likvid eszközeit, és ezt nem lehet megállítani. A likviditási válság ezért aggasztó, mert el kell kerülnünk hogy azt a módszert, mely szerint aki először ér a bank küszöbéhez, az kapja meg a pénzét, és más hát, hátrányba kerül. Ezért meg kell hoznunk ezt az adott intézkedést, kivéve ha moratóriumban életben, ez európai szinten most nincs így, de Lettországban sor került erre, és itt azonban a bank nem volt képes minél gyorsabban, vagy elég gyorsan likviditáshoz jutni. Ez egy strukturális probléma a bankok számára, hogyha a bizalom, bizalom elveszik ez fölmerülhet szolvencia kérdések miatt, pénzmosás miatt, vagy más okokból. De hogyha a, tehát a bizalom elveszik, akkor ennek ez a következménye. Brian Hayes következik. Nagyon röviden, tisztelt elnök úr, hiszen most már a meghallgatás vége felé járunk. Ahogyan ön is tudja, Nui asszony, megszületett az Egyesült Államokbeli adócsomag decemberben, és ennek van egy 15,5%-os repatriációs adója, ez pedig az eurozóna, eurozónából az Egyesült Államokba vinné át, vinne át pénzforrásokat, tehát a betétek átkerülnének az Egyesült Államokbeli bankokba, nem tudom, hogy van ennek eh, szisztemikus eh, rendszer szintű kockázata az európai bankokra nézve. Assess the situation in this domain, which is not quite close to uh, uh, supervisory issues. Ez nem igazán ellenőrzési vagy felügyeleti kérdés, de igen, a válaszom az, hogy eh, minden elemet figyelembe vesszünk, és akkor majd meg tudjuk vizsgálni, meglátjuk, hogy, hogy milyen kihatással lesz. Ez jelenleg azt mondhatom, hogy nincs ilyen rendszer szintű kockázat. Thank you. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem én következem. Utolsó kérdést szeretném föltenni. Az NPL-ek ismét. Három rövid megjegyzés. Az első. Kétszer is azt mondta a mai meghallgatás során, hogy a statisztikájuk azt mutatja, hogy a hitelpiac nem zsugorodik. Ezt nem értem. Ezt nem értem, hiszen az intézkedéseket eddig még nem érvényesítették, úgyhogy mi, miről szól ez az értékelés? Aztán azt is hallottuk, hogy az adendum új intézkedései kezelhetőek lesznek. Tehát milyen, milyen ennek a hátterében az ön véleménye, szubjektív értékelés, vagy pedig számszerűsíthető értékelés? Itt olyan intézkedésekről van szó, amelyek rendszer szintűen hatást fejtenek ki, különösen az egyes pillér, esetében, a kettes pillér esetében úgy tűnik párbeszéd alakul ki a bankok között. Nos, biztos, hogy nincs szükség hatástanulmányra? Aztán, ami a komplementaritást illeti. Azt mondta, hogy a bizottsági javaslat javaslatot eddig még nem fogadták el, vagy ez megváltozhat, tehát nem, szerintem jobb lett volna, hogyha igazodunk már az egész folyamat elején, de ugye nem tudjuk, hogy mi a végleges formája ennek. De ahogyan már elmondtam, amint a bizottsági javaslat végleges, itt van egy összehasonlító táblázat. Öt év elteltével milyen kitettség van. A bizottság 40%-ot mond, az LCB e 70%-ot. Aztán egy év múlva a bizottság 35%-ot mond, az ECB 0%-et, tehát nagy az eltérés. Amint az egyes pillér benne van a jogszabályban. Van értelme a horizontális ellenőrzési elvárásoknak? És második kérdésem, van értelme az általános horizontális elvárásoknak, illetve hogy lehet ezeket megkülönböztetni a jogszabályoktól? Mit kell tehát akkor a banknak tennie? Hiszen a supervisor azt mondja, hogy 7 év elteltével ezt kell tenni, a törvény azt mondja, hogy azt kell tenni, hát nem tudom, a végén az ember ugye kivárja, hogy mi lesz a végső formátum, de mégis nagyon fontosnak tartom az, hogy harmonizált legyen a kettő, különben zűrzavar és káosz uralkodik majd. Why the Commission makes a distinction between unlikely to pay and past due, while uh, the, the, the, the ECB... Aztán miért nem tettek ugyanolyan különbséget a nem teljesítő hitelek esetében, a két külön kategória között. Vannak olyan kitettségek, amelyek aggodalomra adnak okat, Tehát teljesen másképp értékeljük ezeket a nem teljesítő termékeket. A kérdés az, hogy, hogy hogyan um, definiáljuk ezeket. És végül, ami a kollaterálist illeti, tehát a biztosítékokat, hogyan értékeli ezt? Itt az eljárás különböző időtartamú. A tanácsi dokumentumban volt egy olyan javaslat, miszerint különbséget kell tenni a független külső értékelés, tehát a biztosíték értékelése, illetve maga a biztosíték értéke között. Megvannak tehát az értékek. Miért kell akkor ezt nullához közelíteni. Szerintem itt is valahogy változtatni kellene ezen. Persze nagyon sok mindent a bankokkal való párbeszéd keretében meg lehet oldani, vagy a bizottsági általános szabályok segítségével, lehet. ebben a helyzetben hiányosság mutatkozik. Nos, amikor azt mondtam, hogy a hitelpiac nem zsugorodik, akkor azt is el kell mondanom, hogy rendszeresen vizsgáljuk a hitelállományt, illetve a hitelkínálatot, és látjuk, hogy ez nem csökken. A továbbiakban is nyomon követjük majd ezt, illetve figyeljük az addendumot. Ami a hatástanulmányt illeti, hogy ez szubjektív vagy tudományos alapú. Nos, a kettő között különböző lehetőségek vannak, valóban. A felügyelő tanács tagjai bizonyos értékeket határoztak meg, mások úgy gondolták, hogy ezek nem helyesek, és más értékeket fogalmaztak meg. Azonban, ami az új nem teljesítő hiteleket, illetve kitettséget illeti, ezek, amikor nem voltak elhanyagolhatóak, akkor kezelhetőek voltak. Ezt a tapasztalati bizonyíték alapján állapítottuk meg. Tehát mm, ebben ezekben az esetekben nem volt szükség további hatástanulmányra. Ami az állományt illeti, az már teljesen más kérdés, itt szükség van hatástanulmányra. Aztán a jogalkotási egyes pillér, illetve kettes pilléré, valamint felügyeleti eszközök között eltérések vannak. Nos, a kettes pillér jogszamály az átlagos kockázatot értelmezi, de vannak olyan bankok, amelyek nagyobb kockázattal kell, hogy számoljanak, mint az átlagos, és itt a felügyelők nek bizony feladatuk van. Egyértelmű, hogy mit kell tennie a banknak, a szabályozásnak, illetve a rendeletnek meg kell felelnie. Ezt látjuk az egyes pillérben, itt semmilyen kérdés nem merül föl. Aztán Az egyes pillanat meghaladva van egy felügyeleti párbeszéd, a felügyelőnek kell bizonyítani azt, hogy itt a, a kockázat magasabb, mint az átlagos, például mondjuk egy hajózási ágazatra gondolok, egy adott ország jogrendszere esetleg nem működik megfelelően, és ezért egyéb elemekkel kell számolni. Tehát az egyes pillér és a kettes pillér között mindig is lesznek különbségek, és nem csak az NPR-ek tekintetében. Kérdés. Akkor miért kell miért kell felállítani egy ütemtervet, hiszen ott van az egyes pillér, hogyha pedig egy konkrét esetről van szó, akkor nem kell egy átlaghelyzetet ráhúzni erre az adott esetre. Válasz. Nem most kell összehasonlítani ezeket. Amennyiben az egyes pillér kiváltja az addendumot, és az feleslegessé válik, akkor az jó hír, akkor tovább léphetünk. Kicsit szkeptikus vagyok ebben a tekintetben, de én leszek az első, aki megünnepli ezt. Az biztos, hogy az FRS 9 sokkal ö, sokkal többet követel, mint a korábbi rendelet a veszteségek tekintetében. Aztán ott van az egyes pillér kezelése, így a kettes pillér sokkal kisebb teret foglal majd el. Igazából nem határoztunk meg a különbséget, mert ez nem is lenne legális, nem. Majd az, a viták során, az eszmecserék során látjuk át a helyzetet. Ami pedig a kollaterális, tehát a biztosíték értékét illeti, a bankok biztosítékot kérnek a hitel biztosításához. Ez egy biztonsági háló. Azt várjuk tőlük, hogy ezt a biztosítékot bizonyos évek elteltével visszakapják, és ez magas érték is lehet. Hogyha erre a visszafizetésre nincs lehetőség, akkor felesleges. Akkor mi az egész biztosítéknek a lényege? Úgyhogy itt arról beszélünk, hogy a biztosítékot visszaadják egy bizonyos idő elteltével, tehát nem arról van szó, hogy ez milyen értéket képvisel. Thank you very much. I think it... Nagyon szépen köszönöm, rendkívül hasznos volt ez a találkozó, és az utolsó mondatát ragadnám ki. Én azt úgy veszem, mintha ösztönzött volna bennünket arra, hogy gyorsan cselekedjünk, ezt meg is fogjuk tenni, de persze ez fordítva is igaz, hogyha el készül mindez, hogyha lesz egy jó egyes pillérű rendszerünk, akkor nem lesz szükség arra, hogy másokat említsünk meg, hiszen ez lesz majd a kettes pillérbankéval is hát az értékelés. Figyelembe veszem azt is, amit elmondott a pénzmosás eh, ellenes fellépésről, azt is figyelembe veszem, amit Sven Gigold is eh, elmondott. Felmérjük majd a különböző lehetőségeket, és eh, szeretnénk, hogyha az SSM kihasználná a lehetőségét, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, annak érdekében, hogy megfelelő megközelítést találjunk a pénzmosás ellenes harcban. Köszönöm szépen, és majd folytatjuk a párbeszédünket. Colleagues, before I pass the chair to... Mielőtt átadnám az elnökletet Márkusznak, szeretnék arról tájékoztatni mindenkit, hogy holnap reggeli Moszkovicsi biztos úr látogatását a sztrájk miatt, a sztrájk miatt 15 perccel elhalasztjuk, tehát lesz egy kis puffer zóna, 15 perces um, kis puffer, 9.15-kor kezdünk majd Moszkolcsi úrral. Yeah, thank you very much after this. Uh, Köszönöm szépen, nagyon fontos volt ez az információ, remélhetőleg nekünk is sikerült majd eh, idejönni, mi is hallottunk erről a sztrájkról bennünket is érint ez majd. Uh, Akkor most következzék a következő pont, és meg is kapja eh, Molly Scott a szót ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy ilyen szépen kiejtette németként az én nevemet. Volt egy magas szintű konferencia múlt héten a bizottságnál, ahol a francia elnök közvetve két biztoshoz is szólhattunk, és tényleg a lehető legmagasabb szinten kezelték ezt a kérdést, sőt a legmagasabb szintjén is voltunk a bizottság épületének. Nagyon ösztönző az, hogy nagy a politikai egyetértés abban az értelemben, hogy az általános politikai nézeteinket most tegyük félre, hiszen egyetértünk abban, hogy gyorsan kell reagálnunk a klímaválságra, és ehhez eh, kapcsolatban a pénzügyi eh, helyzetet is meg kell teremteni az jelentéstevők is egyetetetek ebben, és nagyra értékelem azt, hogy mennyire sokat segítettek a módosítóikkal, többnyire pozitív szellemben terjesztették ezt elő. Egy ülésünk volt az elnyék jelentéstevőkkel, eddig további ülések is várhatóak, az EU szerepéről szeretnék majd beszélni, az intézmények szerepéről a zöld aluzás tekintetében, és szeretném elmondani, hogy én hajlandó együttműködni annak érdekében, hogy erős parlamenti álláspontja jön létre. Nézzük a, az átláthatóságot. Nagyon fontos az, hogy a különböző eszközökről teljes átláthatóság legyen. Ez idáig nem volt vita ezzel kapcsolatban, de tudom, hogy a különböző frakciók beszélnek ezekről a kérdésekről. Azzal is egyetértünk, hogy eh, az ESG faktorokat is figyelembe kell venni, és teljes információra van szükség a teljes eh, ellátási lánc során. Eddig nem sikerült még egyetértésre jutni a fenntarthatósági kockázatok felméréséről. Egyetértünk abban, hogy Ez Stranded Assetek kérdésében egyetértés van, a zöld kötvények, ez a bizottság első javaslatában is benne volt, és remélhetőleg sikerül ehhez is használhatóan hozzájárulnunk. Azzal is egyetértünk, hogy nagyon fontos, hogy egy EU szintű csoport jöjjön létre, amely a nem pénzügyi jelentésekről szól. A parlamenten belül megpróbálunk egyetértést elérni a dinamikus taxonomiával kapcsolatban. Ez már létezik az ökológiai költségek tekintetében, és technológia semleges definíciót szeretnénk a kapcsolatban, mi a fenntartható. Attól egy kicsit aggódunk, hogy a bizottsági javaslat egy statikus taxonomiát alkalmaz, és szeretnénk együttműködni mi a parlament részéről az érintett csoportokkal. Szeretnénk egy zöld finanszírozási projektet a befektetési uh, kötvények tekintetében úgy gondoljuk, hogy a legmagasabb zöld standardokra van szükség, annak érdekében, hogy a zöld befektetések irányába mozduljunk el. Meg vagyok arról győződve, lehet, hogy az árnyék jelentéstevők nem, hogy a zöld befektetések azt jelentik, hogy nem lehetnek foszilis üzemanyagok, de ugyanígy nem lehet atomenergia vagy a repülésre történő befektetés. Nagyon fontos az, hogy hitelesen alkalmazni ezeket a standardokat, és megfelelő legyen az akkreditáció a zöld befektetési piacon is. Végezetül lényeges az, hogy példát teremtsünk a saját intézményeinkben is. Nem lehet elvárni a befektetőtől azt, hogy a fenntartható eszközök irányába mozduljanak el, hogyha az intézményeink nem fenntartható eszközökbe fektetnek be. Különösképpen gondolok itt az Európai Befektetési Bankra, illetve az Európai Központi Bankra, mindenképpen foglalkozniuk kell azzal, hogy megoldják az intézményi hiányosságaikat, amelyek jelzák őket a zöld befektetésekben. A megújuló forrásokat mindenképpen előtérbe kell helyezni. Beszéltem a beruházási bank képviselővel erről, de két és fél milliárd eh, eurót vetettek be egy csővezetékbe, amely foszilis erőforrásokat importál, főként akkor, amikor a parlamentet arról csökkenti a széndiokszid kibocsátást. Az megfelelően meg kell felelnünk a Párizsi megállapodás célkötőzéseinek, és konzisztensnek kell lennünk a DCFD-vel, a klímaváltozási irányelvekkel. Jó volt együttműködni, és egy ideig jó volt az előlépés, és hálás vagyok az ennyi jelentéstevőnek, hogy ennyire gyakorlatilag voltak, és várom a további vitákat. Köszönöm szépen, akkor közjelentkezzenek az árnyék jelentéstevők. Pitikainen asszony helyett Brian Hayes az előbbi részéről. Köszönöm szépen, alelnök úr! hogy megadta a szót. Pitikeren asszony nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az elnék jelentéstevőknek, hogy konstruktívan tudtunk egymással együttműködni ez idáig. A kollégám úgy gondolja, hogy a jelentés tervezett jó irányba halad, és egy közös európai keretet hoz létre a fenntartó finanszírozás érdekében, fontos jelzést adni arról, mi a parlament véleménye. A bizottság szemben is. A jelentés tervezett jó lépést jelent előre annak érdekében, hogy egy megfelelő keret, amelyekkel ösztönzést lehet adni a szereplőknek, azért, hogy segítsék az EU átállását a fenntartó gazdaságra, megfelelve a párizsi célkitűzéseknek, illetve az EU politikai célkitűzéseinek. Korrigálni kell a jelenlegi piaci hiányosságokat. Vannak elemek, ahol további vitákra van szükség, ezt tudja az előadó is bizonyára. Olyan követelmények kellenek, amelyek arányosak, a célt szolgálják, figyelembe veszik a kockázatokat, és azt kell biztosítani, hogy az új követelmények ne a túl nagy terhet a kkv számára az Európai Unióban. Másodszorban minden prudenciális eh, megvizsgálása a zöld eszközöknek megfelelő becslésen kell alapuljon, amelynek során figyelve veszik a kockázatokat, nem szabad piasztorzító mechanizmusokat létrehozni, vagy olyan ösztönzést, amely a túlzott kockázatokat hozhat magával, pénzügyi buborékokat például harmadiksorban. Ez nagyon fontos a mi frakciónk számára. Különösképpen kell figyelni akkor, amikor jövőbeli fenntartható taxonómiáról beszélünk. A, annak érdekében, hogy ez megfelelő legyen, a fenntartatósági indikátorokat kell megvizsgálni, hogy ezek célra vezetőek-e, és azt kell vizsgálni, hogy ez milyen hatással jár a környezetre. Nem szabad, hogy ez csak arról szóljon, hogy kipipáljuk a különböző dokumentumokat. A erőforrás hatékonyság, a nyersanyag felhasználás, a szénoxid kibocsátás csökkentése, a hulladék csökkentése, ezekre ha vannak szabályok, illetve különböző intézmények foglalkoznak ezzel, az OECD, az Európai Bizottság, az ENSZ. Amit az EU-nak tennie kell, az az, hogy harmonizálja az indikátorokat a cégek jelentéseiben. Köszönjük az előadónak azt, hogy jól együttműködik velünk ebben a fájlban, várjuk a további együttműködést, és szeretnénk egy megfelelő működőképes szabályozói keretet, amely a gyakorlatra épít és kiegyensúlyozott, arányos követelményeket teremt. Brian Köszönöm szépen, Brian. Pervans Berez a Szociáldemokrata frakció nevében. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők helyettesítőinek fordulója ez uh, on this topic uh, in the Catch the Eye. Uh, Paul Tong Paul Tong. uh, néhány módosító javaslatra szeretne koncentrálni, amelyeket benyújt az egyik a kötelező karbon stresszteszt az ajánlásoknak megfelelően. Ez a százas módosító javaslatban van, illetve pénzügyi kockázatot integrálni kell a makroprudenciális keretbe, és ennek egy lehetséges módja a 163-as, 165-ös és a 166-os szocialista módosítások figyelembevétele. Aztán a legjobb gyakorlatokat is ki kell használni. A 173-as módosítójavaslat a francia jogszabályra vonatkozik, a kötelező e, adat megadásra, illetve a kötelező e, elvárható gondosságra, és a módosítójavaslatainkban utalunk ezekre a nemzeti jogszabályokra a hiteles és dinamikus taxonomiára szükség van, ahogy ezt a jelentéstevő is említette, de mi azt gondoljuk, hogy ez nem csak a zöld megfontolásokat kell, hogy e, figyelembe vegye, hanem egy erős szociális és kormányzati e, dinamikája is kell, hogy legyen. Ami az ESG keretet illeti, ez a felmerülő új kockázatokra is ki kell dolgozni. Negyedszer erős szociális dimenziót is ki kell alakítani, és szabad, előzetes beleegyezésre van szükség olyan helyi projekteknél, amelyek emberi kérdéseket is felvetnek. Ötös pont a taxonomia szükséges, de nem elegendő. A kötelező elvárható gondosság az elengedhetetlen, és a beruházónak eh, az ESG eh, tényezőket figyelembe kell vennie, elemeznie kell, ezért javasoljuk a 110-es és a 114-es módosító javaslatokat. Aztán a, a zöld kötvények kiadására vonatkozó jogszabályi keretet is javaslunk. A 2030-as módosítás vonatkozik erre. A hatos pont emellett támogatjuk mely szerint a beruházási láncban résztvevők az ESG faktorokat figyelembe kell, hogy vegyék. Ez megfelel a 201-es módosító javaslatunknak. Aztán a legislatív keret, jogszabályalkotási keret nagyon fontos a zöld kötvényekre vonatkozóan. Ezt már említettem, a 230-as módosítás formájában, illetve az EU intézmények, az EIB és az EKB szerepét ki kell emelni. Például a 287-es, 303-as és a 306-os módosításunk vonatkozik erre. Ezen az alapon öm, szeretnénk jó együttműködést kialakítani, és ez már el is kezdődött a jelentéstevővel. Köszönöm. Köszönöm szépen. EKR, Birko Ruanennen következik, tessék. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös kollégoille. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak is az együttműködést. Nagyon összetett témáról van szó, melynek célja az, hogy az ESG e kritériumokat figyelembe vegyük, tehát a fenntartható e, finanszírozás minden formájára vonatkozó ez, ez nagyon na- nagy kihívás. Itt a piaci e, kudarcot figyelembe kell venni, a környezetszennyezés, a mm, források végessége, a rendszer szintű kockázatok a tőkepiacon, a fenntarthatóságot fenyegető kockázatok, például az NPL-ek, több milliárd értékű NPL-ek. Az én módosító javaslataimban arra utaltam, hogy nem szabad az eurókötvényeket mindenképpen zöld címke alá kényszeríteni, én olyan módosító javaslatokat tettem, amelyek piacalapú megközelítést valósítanak meg, meg kell szüntetni tehát az, az ingyenes kibocsátási kvótákat, illetve az egységes beszámolásról is beszélek. Nagyon fontos az, hogy a nemzeti bankok és a pénzügyi hatóságok világos szabályt fogalmazzanak meg az új taxonómiával kapcsolatban, és hogy könnyen végrehajtható szabályokat fogalmazzanak meg, hogy a felesleges költségeket elkerüljük, és megrengedhetetlen európai felügyeletet kell biztosítani, ehhez a statisztika gyűjtéséhez szükséges iránymutatásokra is szükség van, hogy a statisztika minél átfogóbb legyen európai szinten, és az ajánlott intézkedéseket értékelni kell. Azt gondolom, hogy a jelentéstevővel mindenképpen jó megoldásra jutunk, és világos kompromisszumokra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lieve Birin következik a liberálisok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves jelentéstevő, kedves kollégák! Nagyon örülök ezen sokszínű gondolatoknak a módosító javaslatokban. Ezek konstruktívan eh, folytatják az előző jelentést. Először is szeretném eh, felvetni azt, hogy biztosítani kell, hogy több pénzt fordítsunk fenntartható beruházásokra, és erősítsük a pénzügyi piacaink fenntarthatóságát. Üdvözlöm azokat, amelyek a fenntarthatóságot tűzik ki célul. Ők folyamatos, ezek folyamatos támogatást kell, hogy kapjanak. De, kedves kollégák, hogyha a beruházási hézakot meg akarjuk szüntetni, és el akarjuk érni a céljainkat, akkor ennél többet kell tennünk. Biztosítanunk kell, hogy azok a cégek, amelyeknek még át kell állniuk, legyen is rá eszközük, forrásuk mégpedig stabil és a rendezett módon történhessen meg ez az átállás. Természetesen policy, a politikai változásokra van szükség a dolgok megoldásához, de nem gondolom, hogy a monetáris politika lenne a megfelelő eszköz erre. Számomra két kulcsfontosságú elem van, amelyre koncentrálnunk kell, ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy több információ áll rendelkezésre a beruházási döntések meghozásához, illetve olyan eszközökre van szükség, amelyeknek segítségével konkrét, használható és, át, és összehasonlítható eh, indikátorokat tudunk kialakítani ez az eszköz nem a meglévő piaci szereplőket helyettesítené, vagy nem változtatná meg a szabályokat, hanem erősítené azt a lehetőséget, hogy az ügyfelek szükségleteire koncentráljanak. Ezzel egy időben biztosítani kell, hogy az adatszolgáltatás csak a legszükségesebb adatokra vonatkozik, és világos küszöbök kísérik ezt, hogy a KKV-kra ne háruljon túl nagy teher. Ami a taxonomiát illeti, nem a mi feladatunk ennek a pontos struktúráját és tartalmát meghatározni itt és most, sokkal inkább a kormányzásra, az irányításra koncentrálnék, hogy biztosítsuk az objektivitás, illetve a technikai és pénzügyi szakértelem rendelkezésre állását. Mindenkit arra kérek, hogy a vita központi elemeire koncentráljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, nem látok mást, a GUE, GUE-tól nem látok itt senkit. Akkor kérdezem, hogy a spontán hozzászólásokban szeretne valaki hozzászólni? De, de. Tessék, meg is adom a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is eh, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért. Átfogó anyagot kaptunk, és ez a párizsi célkitűzések elő, elérését megkönnyíti. Kolosszális beruházásokról van itt szó, több milliárdos beruházások klíma és energia céljára, és ez nem lehet, hogy csak az állami háztartások költségvetés teljesítse. Itt a magángazdaságra van szükség. A szociáldemokrata frakció benyújtott néhány módosító javaslatot, amelyekről Berez asszony már beszélt itt ez, megemlítik azt, hogy melyek azok a területek, amelyen fel kell lépni. A kihívások olyanok, hogy az Európai Bizottság részéről is úgy innovatív javaslatokat várunk, hogy e, ezzel így megfelelően reagálni tudjunk a kihívásokra. ne felejtsük el azokat a javaslatokat, amelyek március 8-án születtek, mindenképpen emlékeztetnünk kell erre, nem lehet ez az egyetlen eh, kiinduló pont. Tisztázni kell azt a kérdést is, hogy mi az, ami fenntartható, és mi az, ami nem. Az előrelépésünk szempontjából elengedhetetlen a fenntarthatóság. Ezzel kapcsolatban született is már egy szöveg, mely szerint minden pénzügyi terméknek irányítási, klíma és fenntarthatósági feltételeknek kell megfelelniük. És itt megfelelő kiegészítő feltételeknek kell megfelelni nem lehet mindig csak a normákra koncentrálni, eh, anélkül, hogy az összefüggéseket eh, nem vennénk figyelembe. A klíma és energia területén milliárdos beruházásokra kerül sor, de ennek úgy kell megvalósulnia, hogy a szén alapú gazdaság eh, magunk mögött hagyása zökkenőmentesen folyjon. Itt a véges források felhasználásáról van szó, ezekkel kell további hozzáadott értéket teremteni, és nem szabad figyelem kívül hagyni az sem, hogy a gyártó ipart sem szabad figyelmen kívül hagyni, és a KKV-kat. Az említett szabályok lehetőség szerint javítani kell, hogy az adott cégek hozzáférhessenek a hitelekhez. A közép és hosszú távú finanszírozást kell ennek során figyelembe venni, és a e, tőkésítési és felügyeleti szabályokat ugyanúgy figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Nincs más a listán. Úgyhogy a jelentéstövőnket kérem, hogy foglalja össze. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy most első ízben tárgyaljuk ezt a kérdést, és így készen leszünk akkor, mikor a jogalkotási javaslat megszületik. Azt kérem a képviselőtársaktól, hogy vegyék ezt fontolóra. Természetesen, természetesen nagyon sok átfedés van más anyagokkal, összetett ez a kérdés, de mégis szerintem egyértelmű a politikai irányvonal, mind a kollégák részéről, mind a bizottság részéről, és azt is látjuk, hogy a tanács nem mindent támogat, de remélem, hogy kifogjuk ezt a jó szelet, és előrelépés történik majd. Aztán meghallgattam az árnyékjelentéstevőket, arra vonatkozóan, hogy a szélesebb körű ESG célkitűzésekre összpontosít, ne csak a környezetvédelemre. Ezt értem, szerintem nagyon fontos, hogy megvalósítható legyen a jogszabály, és megfelelő taxonómia alakuljon ki, megfelelő indikátorokra és mérhető fogalmakra van szükség. Úgyhogy igazából még mindig ezeket keressük, és ezeket keresem a jelentéshez, különben később kell majd csatolnunk ezeket. Ezen kívül köszönettel tartozom a kollégáknak azért is, hogy nem csak az éghajlat kockázatokra gondolnak, hanem más kérdésekre is bár ugye ez a legégetőbb. De a szélesebb körű ökológiai válsággal is foglalkoznak. Tehát még egyszer köszönöm szépen a megjegyzéseket, a hozzászólásokat, és várom a közös munkát az árnyék jelentéstevőkkel elnök. Köszönöm szépen, és ahogyan elmondtuk, április végén kerül sor a szavazásra itt az Econban, hogyha sikerül addig tető alá hozni ezt az anyagot. Mielőtt az ötös napirendi pontra áttérnénk, Pervos Bereznek adom át a levezető elnöki szerepet, itt legalábbis a jegyzeteim alapján köszönöm, tessék Pervos. Tisztelt kollégák, azt kérem önöktől, hogy ne hagyjanak itt engem magamra. Maradjanak. És akkor meg is nyitom a vitát az ötös napi rendi pontra vonatkozóan, amely a delegált aktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzését illeti. A mai témánk pedig a CRD 4 és a CRR. Ez a 36. havi ellenőrzés a delegált aprusokra és végrehajtási intézkedésekre vonatkozóan. Az ECON nagy fontosságot tulajdonít az ellenőrzési hatáskör hatékony gyakorlásának. Nagyon gyakran ezek bonyolult és technikai kérdések. Azt gondoljuk, hogy nyilvános vitára van szükség, hiszen így a parlament hatékonyan elvégezheti ellenőrző szerepét. Februárban, 2017. februárjában volt egy ilyen ellenőrzési időszak, és most ismét a delegált intézkedésekre fogunk központosítani a tőkekövetelmény irányelv, illetve a tőkekövetelmény rendelet vonatkozásában. Mind a kettő az európai banki ágazat jogszabályainak alapját képezi. Nagyon sok esetben a bizottság számára lehetővé teszik a második szintű intézkedések foganatosítását, ezek a delegált aktusok és a végrehajtási aktusok, ezen belül szabályozói technikai standardok és végrehajtói technikai standardok, amelyeket az EBA iránymutatása alapján állítottak föl. 2013-ban lépett életbe ez a szöveg, nagyon sok minden megvalósult már, és sok második szintű öm, szabályozás történt. 22 delegált aktus azonban még mindig nem került végrehajtásra a 2017-es februári ellenőrzésig. Azóta három RTS-t elfogadtak és közértettek, további két RTS-t elfogadott a bizottság, és most a parlament végzi az ellenőrzésüket. Ezen kívül további öt RTS esetében az EBA megadta az iránymutatást, és várjuk a bizottság fellépését. Az EBA szabályozás tizedik cikke alapján a bizottságnak reagálniuk kell az EBA vázlatra három hónapon belül. Mindemellett 11 RTS er és egy módosító delegált aktus a likviditá likviditási rátára vonatkozóan még mindig folyamatban van, illetve nem került végrehajtásra. 2015 és 2016-ban az EBA azt kérte, hogy a határidőt bővítse a bizottság. A fennmaradó aktusok politikai szempontból nagyon is relevánsak, hiszen a banki tőke kiszámolásának módszertanát tartalmazzák, nagyon fontosak a CRR és a CRD 4 végrehajtása szempontjából. Ezen intézkedések áttekintését közbe, adta a titkárság, illetve a bizottság is elmondta, hogy mi a helyzet az RTS és az ITS-ek esetében, esetében ezt is körbeadtuk. Most pedig üdvözlöm Sebastian Rovatin urat, aki a D1 bankszabályozás és ellenőrzés vezetője, illetve Matthias Levin, a kettes unit, D2-es unit vezetőjét is üdvözlöm, valamint Lars Overby urat. Meg is adom önöknek a szót, mindenkinek 5 percre és először a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket erre az ellenőrzési ülésre. Az Európai Bizottság csak úgy, mint a parlament, nagyon fontos, nagyon nagy fontosságot tulajdonít eh, a technikai standardokra vonatkozó munkának, illetve az egységes szabálykönyvnek, ahogyan már ön is elmondta. Az előző ellenőrzési ülés óta több, öt további technikai, szabályozói technikai standardot fogadtunk el, ez meg, meg is jelent a közleményünkben, ennek értelmében további öt technikai standard még terítéken van az Európai Bizottságban, tehát ezek még nem alakultak ki. A kettő ezek közül a banki modellek értékelési metodológiájára vonatkozik, piaci kockázat, illetve hitelkockázat témájában. Egy azzal foglalkozik, hogy az intézményeknek milyen információt kell megosztaniuk az illetékes hatóságokkal, amikor engedélyezést kérnek, illetve egy további arra vonatkozik, hogy a kockázatok meghatározásánál milyen kritériumokat kell figyelembe venniük a bankoknak a specializált hitelek esetében, illetve az utolsó pedig a súlyos kockázatokra vonatkozik. Ahogyan ön is elmondta, mind az ötöt megfogalmazta már az EBA, és az elfogadás különböző szakaszában járnak a bizottságban. Kettő ezek közül, amelyeket ön is említett, a modellek értékelési metodológiája nagyon bonyolult, technikai standard, nagyon sok munkát igényel, belső munkát a bizottság részéről, Együtt kell működnünk a jogi szolgálattal, folyamatos a párbeszéd, úgyhogy nagyon fontos, hogy a benyújtott technikai standardok amennyire lehet jók legyenek és érthetőek legyenek, és a bankok meg tudják ezeket valósítani. Aztán azt is elmondhatom, hogy ami a hitelkockázat értékelési metodológiáját illeti, előre haladott állapotban vannak a tárgyalások, illetve két másik technikai standard esetében is egyrészt a specializált hitelezés, másrészt pedig az engedélyezés témájában. Kicsit késlekedünk az IME, illetve a proxy spreads esetében. Ennek az oka következő – a forrásaink a forrásainkat a jelenlegi bankcsomag tárgyalásaira fordítjuk. Itt a piaci kockázat az egyik legfontosabb téma, úgyhogy a piaci kockázattal foglalkozó kollégák bizony elfoglaltak, és a tárgyalásokat folytatják, de megpróbáljuk felgyorsítani majd a munkát. A technikai standardokon túl, ahogyan ön is elmondta, módosítani kívánjuk a likviditási e, ráta, rátára vonatkozó szabályozást. A múlt hónap végén volt egy nyilvános konzultáció, és jelenleg ezeket a megjegyzéseket, hozzászólásokat értékeljük. Az aktus elfogadását késleltettük részben azért, mert meg akartuk várni a Simple Interest Securitization rendelet elfogadását, hogy ezt is bevehessük az, e, a delegált aktusba. Ha minden rendben lesz, akkor reményeink szerint a fennmaradó kettes szintű intézkedésekre vonatkozó munkát um, idén májusra el tudjuk végezni a bizottságban, elképzelhető, hogy egy vagy két esetben, ahol egy kicsit jobban le vagyunk maradva, kicsit több időre lesz szükség, de azt mondhatjuk, hogy eléggé közel állunk egy olyan helyzethez, ahol a legfontosabb technikai standardokat, amelyeket ránk bíztak, illetve az EBE és a társjogalkotó ránk ruházott, el tudjuk végezni. Köszönöm. Can we pass on to EBA? EBA. You both, uh, on behalf of the commission, you both want to... A bizottság nevében mindketten hozzá kívánnak szólni? Közös javaslat. Ez jó hír. Az EBA-ja szó. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma bennünket ide, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az, hogy az Európai Parlament előtérbe helyezi a technikai standardok elfogadásának folyamatát. Mindannyiunk érdeke az, hogy ez gyorsan történjen, ugyanakkor figyelembe kell vennünk az intézmények jogait. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a folyamat mindenfajta javítása és milyen fa, mindenfajta javaslat fontos az ebbe e a számára. Nagyon sok tettünk az EBA részéről annak érdekében, hogy konzisztens legyen a kockázat alapú eszközök értékelése. Ezért nagyon fontos az, hogy a még fennálló értékelési módszereket elfogadjuk, hogy ezt a parlament is kívánja habár a CRD 4-es csomagon belül kevés fennálló mandátum van még, amit az EBA-nak el kell végeznie, szeretnénk elmondani azt, hogy 126 technikai tanult már elfogadtunk. Voltak olyan késedelmek, amelyek abból adottak, hogy nagyon komplexek ezek a standardok, és az arányok is magas. A további fennálló technikai standardok abból fakadnak, hogy minden stálat nagyon komolyan veszünk, soha nem veszük könnyűváról a döntéseket, egy esetben sem. Bár a fenn, még fennálló technikai standardok okai különbözőek lehetnének, mégis elmondható, hogy két csoportra lehet az okokat csoportosítani. Először is voltak nagyon komoly aggályok, amelyek fennálltak a folyamat végéig. Nagyon sok belső vitát folytattunk és konzultációt ezzel kapcsolatban a második csoport. Az, az, hogy vártuk a Bázali Bizottság véleményét, magyarázatát. Úgy gondoljuk, hogy nagyobb zavart okozna az, hogyha az EU-ban itt lépnénk, és bizonyos standardokat elfogadnánk, akkor, hogyha a Bázeli Bizottságban még erről beszélnek. Ez azt jelenteni, hogy a későbbiekben kellene a standardokat módosítani, ezt további véletási költségeket vonna maga után. A folyamat szempontjából ki kell emelni azt, hogy az EBA nak joga van ahhoz, hogy több időt kérjen az alapító rendelet értelmében, és minden esetben eh, követtük ezt. Emellett szeretnénk mindenfajta véleményünket nyilvánosságra hozni, át szeretnénk átláthatóak lenni a közvélemény irányába, illetve a társadalkotók irányába is. Amennyiben a bizottság, aminek lehetősége van arra, hogy plusz adjon az EBA-nak a rendelet értelmében úgy véli, hogy a zebánnak gyorsabban kell előrelépnie a még fennálló technikai standardok esetében, akkor az EBA persze ezt megteszi, viszont továbbra is figyelemmel kiveljük azt, hogy, hogy milyen fajta mutatkoznak a még e, fennmaradó technikai standardok végrehajtására. Elnök, most körülnézek, hogy ki van itt a teremben. Az elsőként Ashley Fox kívánna szólni az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hadd mondjak köszönetet a vendégeinknek a mai előadásaikért. Szeretnék a megjegyzéseimben a liquidity coverage ratio-ra koncentrálni. Mi szeretnénk, hogyha jobban közelítenék mindezt a bázali szöveghez, a helyi követelmények nem megfelelnek nem szempontjából, nagyon fontosak a lehívhatóság, illetve a, az önálló képesség. Nagyon fontos az, hogy elérjük ezen rendelkezésnek a célját. Nagyon fontos az, hogy a helyi tartalékok csak akkor lehetnek likvid eszközök, hogyha az intézmények ezt lehívhatják bármikor a stressz időszakok alatt. Ugyanakkor a 28.3-as cikkben a helyi eh, központi bank definíciója szeretnénk, hogyha a bázali szöveghez közelítne ez a definíció. Ennek érdekében, hogy itt egy 0%-os outflow rátát lehessen adni. Azt javasoljuk, hogy helyettesítsük az ESCB-t, az Európai Központi Bankok rendszerét az euró rendszerrel, mivel az Európai Központi Bankok rendszerében nem euró bankok is vannak, ahol az Európai Központi Bank nem számít helyi banknak. 11-es pont, a stressz definíciója. Nagyon fontos a stresszt úgy definiálni, mint egy olyan helyzetet, ahol lehetséges valami, és nem úgy, hogy van. Nagyon fontos, hogy ez olyan helyzet, ahol a hitelintézet nem tudja teljesíteni kötelezettségvállalásait. Azt javasoljuk, hogy a stressz definícióját úgy alakítsuk ki, ez egy olyan helyzet, ahol egy lehetséges módon előfordulhat egy kockázat. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül majd a bázai szöveghez közelíteni mindezeket. Azt is javasoljuk, hogy a, az STS rendelet, illetve a likviditásra vonatkozó rendelet között legyen kiigazítás. Ami pedig az AMÁT, illeti a fejlett mérési módszereket. Örülünk annak, hogy a delegált aktus után a harmonizált szabályozási rendszerre. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos fogalmazni a szabályozói arbitrázsal. Az AMA modellek kiszámítása során, és szeretnék, hogyha itt is a bázeli alapú standardizált amát alkalmaznák. Itt nem csak a kockázati modellekre van szükség, hanem végrehajtási intézkedésekre is a műveleti kockázatok tekintetében. Ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy figyelembe lehetne venni a kisebb, illetve a közepes méretű bankokat. Hatékony felügyeletre van szükség az AMA esetében, és gazdélékeny átállásra van szükség az AMA bankok esetében az új eszemében. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Finally... Köszönöm szépen. Néppárti jelentéstevőnk is itt van. Ott már Káraznak adom meg a szót. Most adhatom a szót, vagy esetleg utoljára szeretne hozzá, két szeretne hozzászólni? Can do it. Yes? Uh, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság és az EBA beszámolóját. Négy dolgot szeretnék kiemelni. Először is a delegált jogi aktus likviditási lefedettségi arányjal kapcsolatos javaslata. 19 érdekelt fél nyilatkozatra került sor a konzultáció lezárásakor, de fennmarad még két kérdés az Európai Bizottság jogosnak tekinti-e azt, hogy export hitel ügynökségek által kiadott eszközöket és magas likviditásúnak tekintsünk, amennyiben ezeket közvetlenül vagy közvetetten ezekre biztosítékot ad a központi kormányzat. Az Európai Bizottság lát-e felül vagy átolkozási szükségletet az SDS um, rendeleten túl. Felmerült itt ezzel kapcsolatos kritika, hogy az SDS a harmadik országokból származó uh, coverage bondokkal szemben rosszabbul áll. A második dolog az ETS-re vonatkozik, az előre haladott mérési uh, megközelítés. A legutóbbi Scrutiny Slotban 2017. március-áprilisában azt um, hallottuk, 2000, hogy ezt 2017 májusában elfogadják, de ez csak idén, március 11 én történt meg. Miért került sor ilyen erre a késlekedésre? És miért egy hónapos vizsgálati eh, időszakot terveznek, holott olyan sok módosításra került sor? Miért nem három hónapos eh, eh, határidő van, ami szokásos lenne. Aztán a harmadik terület a jelzálog hitelnyújtási felügy, felülvizsgálat ezt most felfüggesztették, mert a harmonizált definíció negatív hatással lehetne a covered bondokra. Van-e itt előrelépés a jogi felülvizsgálatot illetve? Végül, de nem utolsó sorban, ami az átláthatóságot és a hatékonyságot illeti, az EPA rendelet 10-es cikke szerint azonnal át kell adni az információt, de itt, hogyha késlekedésre kerül sor, mindenképpen jobb lenne a bizottságnak és a tanácsnak és a parlamentnek is átadni ezeket az információkat. A bizottság és az EBA ehhez mit szól, és miért nem tájékoztattak azonnal bennünket arról, hogy az EBA a határidő meghosszabbítását kérte. Itt is még van korrekciós lehetőség. Sven Kigold a zöldek részéről. Köszönöm nagyon röviden, főleg az eljárás és intézményközi kérdésekre koncentrálnék, amelyek már felmerültek a bevezetésben, és ott már karász szavaiban. Azt kell, hogy mondjam, hogy elég aggasztónak tartom azt, hogy az e a szabályozásunk általában három hónapot tervez be, de most látjuk, hogy sokkal hosszabb határidők vannak. Ön, önök adtak bizonyos okokat erre, de úgy tűnik, hogy egy rendszer szintű probléma merül itt fel. Az EVA már eleve elég sok időt vesz igénybe, a lépései megtervezésére persze ez érthető, de ezután úgy tűnik, hogy a bizottság újra és újra, néha akár egy évre is szüksége van ahhoz, hogy megegyezzen a végső sztenderdekben. Mi nem erről szavaztunk, és ezért azt kérdezem a bizottságtól, hogy a bizottság képes-e, ami a technikai sztenderdeket illeti, a EIOPA és ESMA technikai sztenderdeket illeti, felülvizsgálni a saját eljárásait, és biztosítani azt, hogy ezek a késlekedések korlátozottak legyenek. És emellett egy megjegyzésem is lenne az a benyomásom, hogy általában csak egy irányba mehetnek a döntések. Általában a jól szervezett pénzügyi érdekeket, érdekképviselőket hallgatják meg, mert azok megkeresik önöket közvetlenül, vagy közvetetten a tagállamokon keresztül. Legalábbis nagyon nehéz olyan technikai sztenderdeket találni, eh, amelyeket a bizottság szigorított eh, az ESA-hoz képest. Én hát nem mindig támogatom a eh, szigorúbb sztendereket, ezek néha nem arányosak, ez elfogadható elfogadható, eh, hogy az érdekképviselők javaslatokat tesznek, de mégis eh, aggasztó, hogyha csak egy eh, irányt ismer a bizottság. Nagyon nagy örömmel hallgatom meg az ellenpéldáikat, hogyha később, hogyha bebizonyítják azt, hogy a fogyasztói érdekeket jobban figyelembe vették, és emiatt tartott tovább az egyeztetés. Tehát eh, biztosítani tudják-e azt, hogyha ilyen sokáig tart a döntéshozatal, akkor az azért van, mert a piac mindkét oldalát meghallgatják. Jó, köszönöm szépen. Na hát most hallottak eh, technikai kérdéseket és általánosabbakat is. Nekem is lenne egy általánosabb kérdésem. A bizottság képviselője azt mondta, hogy a jelenlegi eh, bankjogszabály csomag eh, veszi igénybe önöket, nagyon sok eh, erejüket köti le. Ami az RTS-t illeti a meglévő csomaggal kapcsolatban, nos itt nagy kihívásokat jelent, kihívást jelentenek a Bázeli Bizottságban a folyó tárgyalások. Úgyhogy én nem annyira a scrutiny slotra eh, koncentrálnék, hanem a következő jogszabályalkotási csomagra. Persze, eh, lehet, hogy erre az a válasz, hogy várjuk meg a Bázeli Bizottság döntését. Eh, minden esetre én ezt szeretném tudni. Ha más képviselő nem akar kérdezni, mindenkit meghallgattunk, akkor Kérdezem, hogy ki kezdeni a válaszadást? Tessék. Akkor kezdem én. Néhány pontot igyekszem megválaszolni, és a fennmaradókat majd a kollégám. Ami Fox úr kérdését illeti, ezek olyan témák, amelyek a konzultáció alatt felmerültek, a delegált jogi aktus konzultációja alatt, ezeket megvizsgáltuk nem garantálhatok semmit semmilyen irányban konkrétan, de ezeket megvizsgáltuk, ezeket a kérdéseket, ezt erről biztosíthatom. Ez mind a Bázelnek való megfelelést, mind az ISTS e szabályozásnak való megfelelést illeti. Ami Karasz úr kérdését illeti, ami a delegált jogi aktusokra vonatkozik, a helyi önkormányzatok által garantált intézkedéseket és a kitettségeket is vizsgáljuk. Ez szerepel a listánkon. Az IMEI e kérdést Matthiasra hagyom, ami az általánosabb kérdéseket illeti eljárások, illetve eljárás időtartama. Mindannyian eh, tudatában vagyunk, hogy az EBA szabályozás szerint a bizottság által benyújtott technikai sztenderdeket három hónapon belül el kell fogadni. Olyan értelemben amennyiben ezt tiszteletben tudjuk tartani, tiszteletben is tartjuk. Az, hogy vannak késlekedések, az nem azért van, mert nem veszük figyelembe a kötelezettségünket, mert azt gondoljuk, vagy mert jobb dolgunk is van. Nagyon keményen dolgozunk a technikai sztenderdeken, amelyeket hozzánk eljuttatnak, tudatában vagyunk ezek fontosságának, de vannak bizonyos körülmények, amelyeket egyszerűen nem tudunk elkerülni annyi forrás áll rendelkezésünkre, amennyi rendelkezésünkre áll, és ezekkel a forrásokkal kell dolgoznunk, és prioritizálnunk kell. Említettem a folyótárgyalásokat, a bankcsomaggal kapcsolatban, a piaci kockázattal kapcsolatban, aztán a bázeli egyeztetést is figyelembe kísérjük, ez is bizonyos forrásokat leköt. Az a tény, hogy késlekedésben vagyunk bizonyos technikai sztenderdekkel kapcsolatban, ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Kikordul kérdése, Ashley Fox likviditási aránya kapcsolatban is feltett kérdést. Nos, ezeket a kérdéseket, amelyeket ő felsorolt, ezeket a kérdéseket mi megvizsgáltuk, ezt mondtam. Na hát, de hát ez nem annyira tartalmas válasz, mondja az elnök. Nem garantálhatok semmit azzal kapcsolatban, hogy mi lesz ennek az eredménye. De mit kaptak az EBA-tól? Mi, mik a vita elemei? Ezen scrutiny slotnak a célja az, hogy, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az, ami zárt ajtók mögött folyik, ezt az zárt ajtók mögötti folyamatot amúgy is eléggé kritizáljuk, nem csak mi, hanem mások is. Erről szeretnénk több információt kapni. E, abszolút nem felelnek önök meg a scrutiny slot e, elképzeléseinek, hogyha nem adnak erre választ. Válasz. E, én a, a konkrétabb kérdésekben majd a kollégámat ad választ, én most az általánosabb kérdésekre szeretnék kitérni. Ami kigoldó kérdését illeti, el kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy milyen technikai sztenderekre utal, mert azok a technikai sztenderek, amelyekkel én foglalkoztam, vagy kollégáim foglalkoztak, az én tudomásom szerint nem volt itt kapcsolatfelvétel az iparképviselőivel, senki sem mondta meg nekem, hogy a technikai sztenderdekben hogyan döntsek. Egyetlen technikai sztenderdre sem emlékszem, amelyet felvizeztünk volna, miután a bizottság ezt megkapta az ebától. nyelvi korrekcióra került sort, tisztáztuk bizonyos fogalmakat, de nem vizeztük fel ezeket. Nem tudom, hogy a delegált jogi aktusokra vonatkozott el a kérdése, vagy a jogszabály tervezetekre, de ami a szabályozási technikai sztenderdeket illeti egyetlen esetre sem emlékszem, amikor is bármit is felvizeztünk volna az ebben a javaslataiból. Én ennek nem vagyok tudatában. Végül általánosságban eljárási kérdéseket illetően. Ami a három hónapot illeti, a legjobb tudomásunk, tudásunk és rendelkezésünkre álló források figyelembe vételében dolgozunk ezeken a dolgokon. A technikai sztenderdek többé-kevésbé időben készültek el. Több mint száz szabályozási és végrehajtási technikai sztenderden kell dolgoznunk, ezt figyelembe kell venni. Nem garantálhatom azt, hogy a jövőben nem lesznek olyan körülmények egyes technikai sztenderdekkel kapcsolatban, amelyek miatt nem tudjuk betartani az általános határidőt. Most pedig azt javaslom, hogy az emára vonatkozó kérdésekre Matthias válaszoljon, és aztán Delfin kollégám a konkrétabb kérdésekre fog válaszolni a likviditási lefedési arányal kapcsolatban. Egy-két általános megjegyzéssel kiegészíteném az elhangzottakat, hiszen azt hiszem, hogy jól mutatja, hogy mi történik akkor, amikor megkapjuk az EBA vázlatát, Ahogyan Sebastian is elmondta, néha itt nem is a külső lobby tevékenység áll a háttérben, hanem hogy mit akarunk elérni, minél inkább egyértelmű, átlátható standardokat. 2015. júniusában kaptuk meg az EBF-től a vázlatot, és egy pár hónappal ezelőtt sikerült elfogadni a standardot. Igen, valóban ez nagyon hosszú időt tartom, és megértem a frusztrációt. Hogy milyen ennek a hátterében? Egyrészt a munka, hiszen az erőforrásaink szűkösek, illetve túlságosan terheltek, illetve folyamatosan tárgyalunk a jogi szolgálattal annak érdekében, hogy egyértelműs, következetes standard alakuljon ki, így aztán egy elég hosszú, bonyolult folyamat alakul ki, hiszen itt is a jogi szolgálat erőforrásaira kell hagyatkoznunk, majd vissza kell térnünk az EBL-hoz visszacsatolás miatt. És itt válaszolnék Keresz úr kérdésére, az EMEA esetében is volt ilyen késlekedés. Hogy miért javasoltuk az egy hónapos ellenőrzést. Azt hiszem, Fox úr is utalt erre. Azt szeretnénk, hogy, az RT, hogy gyorsan megvalósuljon az RTS, Bár nagyon sok időt szántunk arra, hogy a szöveget változt, megváltoztassuk, a tartalom nem változott. Tehát nagyon sok olyan változás van, amely megfogalmazásra vonatkozik, de a tartalom igazából nem változott, és azt hiszem, hogy ez egy olyan gondolat, vagy egy olyan megítérés, megítélés, amelyet az EBA is oszt velünk. Szemesztje, még valamit nagyon gyorsan amelyről megfeledkeztem, az anyagok továbbítása, amit az EBA a bizottságnak küld, ellenőriznem kellene, de hogyha jól tudom, amikor megkaptuk a technikai standardokat az EBA-tól, akkor elég gyorsan továbbítjuk azokat, úgyhogy nem tudom, hogy mi számít azonnalinak, de általában egy vagy két napon belül továbbítjuk ezeket a dokumentumokat. Elképzelhető, hogy előfordult olyan eset, amikor nem ilyen gyorsan jártunk el, hogyha ez így van, akkor mindenképpen megpróbáljuk javítani, megpróbálunk ezen javítani, de általánosságban az a szabály, hogy az anyagokat, amint megkapjuk, továbbítjuk. Ami az LCR delegált rendeletet illeti, ahogyan Sebastian is elmondta, a értékelés folyamatában vagyunk, úgyhogy még nem fogadtuk el a végleges szöveget a bizottság részéről, de azért uh, mégiscsak tudok választ adni a tisztelt képviselő kérdésére. Ami a harmadik országokat illeti, valóban nagyon fontos, hogy a Bázellel harmonizáljuk a jogszabályt, illetve harmonizáljuk ezt a dokumentumot. E, a egyezményt kell megfogalmazni, vagy pedig helyi szinten benne kell, hogy legyen az LCR-be a bank visszavonulásának körülménye. Az LCB-től a Eurosystemre való áttérés, és ez ugye benne van a vázlatba, vagy a szövegtervezetbe. Ami a stressz definícióját illeti, itt a CR2 bankcsomaggal próbáltuk ezt harmonizálni, ott a stressz definíciója a következő, ahol jelentős kockázat van, tehát nem a talán, is, és nem maybe. És en ebben az irányban kívántuk harmonizálni a szöveget. Ami az ISTS rendeletet illeti, Célunk az volt, hogy az STS rendeletnek teljes mértékben megfeleljünk, azonban bizonyos kritériumokat megtartsunk, amelyek specifikusak a likviditás szempontjából. Például a szenioritás kérdése, ezért bizonyos kritériumokat megtartottunk az SZSZ kritériumokon túl, magában a delegált aktusban. Aztán Karasz úr kérdésére szeretnék válaszolni. A bázeli definíciót akartuk követni, úgyhogy az, az eszköz garancia egy expert ügynökség által, ez eltérés lenne a bázeli szövegtől. Úgyhogy igen, ez egy nagyon érzékeny kérdés. Érzékeny része az LCR rendeletnek, úgyhogy ezt mélyrehatóban meg kell vizsgálnunk. és a definíció megváltoztatása előtt bizonyítékokat kell felállítanunk. Thank you. Um, on behalf of EBA, you... Köszönöm az EBA részéről. Kívánnak-e hozzászólni? Igen. Hogyha megengedik. Az EMA elfogadását minél gyorsabban végre kell hajtani, és ugyanez vonatkozik a többi anyagra, hisz ezek rendkívül fontosak a napi szintű ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez, tehát ezt mindenképpen hangsúlyozni kívánom. Karasz úr, ami a hitelezési értéket illeti, nos, az EBA nem sok mindent tett ezen a tekinteten, tek ebben a tekintetben, azonban Amikor a véleményt elfogadtuk, akkor nem csak akkor a, a piaci értéket, hitelezési értéket is figyelembe kell venni. Nagyon fontos, hogy következetes legyen a megközelítés, tehát a piaci érték legyen az alap, de hát ezt is különbözőképpen lehet számolni, úgyhogy ha csak a mortgage lending value elemet harmonizáljuk, akkor egy óriási elem, eleme az értékelési eljárásnak nem lesz harmonizált, úgyhogy ez mindenképpen problémát jelentene. Aztán a, a A jogalkotók és a társjogalkotók azt kérték, hogy nézzük meg az értékelési gyakorlatot, például a piaci érték megközelítés alkalmazását, ami az eljárást illeti. Szerintem ez inkább a társjogalkotókra vonatkozó kérdés, de természetesen az LBA e tartja magát minden megállapodáshoz, amelyet a társjogalkotók egymással megkötnek. Aztán még egy megjegyzés Kiegészítve Mencélsz és Sebastian hozzászólását, igen, én is megerősíthetem azt, hogy a mi oldalunkról is maga az elfogadás egy súlyos eljárás, illetve a jogi változások értékelése is hosszadalmas, különösen a jogi tanácsadás, illetve a jogi konzultáció. Megpróbáljuk a változásokat, mértékét visszaszorítani, és Egyértelmű, hogy egy hosszabb szöveg esetében ez még bonyolultabb feladat. Itt jogi dokumentumokról van szó, mint egy száz oldalas dokumentumról, úgyhogy ez valóban nagyon sok időt vesz igénybe. És ez már az eredeti EBA jogi felülvizsgálat mellett értékelendő, tehát nagyon sok munkát vesz igénybe. az is nyilvánvaló, hogy a bizottság felelős az elfogadásért. Elnök, köszönöm. Nos, nem tudom, hogy az elnök mit mondana, de én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon csalódott vagyok a mai scrutiny slot miatt. Nem csak azért, mert nem sok képviselő volt itt, hanem azért is, mert tulajdonképpen semmi újat nem sikerült megtudnunk, és azt hiszem, hogy a bizottság alelnökéhez kell majd fordulnunk, mert a bizottság feladata az, hogy meggyőződjenek arról a tagállamok, megvalósítsák a jogszabályokat, de hát ugyanez vonatkozik a delegált aktusok esetében a bizottságra, hiányzik az összhang, és szerintem ez nem elfogadható. Attól tartok, hogy az én kérdésemre sem kaptam választ. Hogyha jogalkotó egy javaslatot nyújt be, a bizottság várja a Bázel bizottságot, ezért nem hoz döntést? Mert akkor ezeket a cikkeket zárójelbe tehetjük. Esetleg erre a kérdésre írásban válaszolhatnának, vagy esetleg most szóban tessék? Igen, ezt a végére hagytam, vagy végére akartam hagyni. Azt hiszem, hogy alapelv a következő. A bizottsági javaslatok esetében megvárjuk a nemzetközi szintű munka elvégzését, még mielőtt mi javaslatot fogalmaznánk meg. A jelenleg tárgyalás alatt levő javaslata ide tartozik a piaci kockázat kereti, keretirányelv, még ez sem zárult le Bázelben, tehát itt ugyanezt az eljárást követjük. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy a bázeli felülvizsgálat korlátozottabb mértékű lesz, mint amilyen lett, és ezért a delegált aktusokat, illetve a technikai standardokat némileg meg akartuk változtatni. Most természetesen a helyzet változott, és a tanács és a parlament is megfogalmazza a meg, a saját megközelítését. Hogyha a Bázeli Bizottság tavalyi következtetéseire gondol, tehát azokra az elemekre, amelyek ott megfogalmazódtak, ez nincs benne a bizottsági javaslatban, az operatív kockázat vagy a hitelkockázat témájában. Azért, mert ahogy elmondtam, az operatív kockázat, illetve hitelkockázattal kapcsolatos kérdéseket összefognánk, tehát nem szeretnénk a bázeli megállapodás elemeit előre küldeni, hanem az egészet együtt összekívánjuk fogni. Néha nehéz ezeket itt-ott megvalósítani, vagy megfogalmazni, azért mert ezek összekapcsolódnak. Tehát ha az ember kiválaszt egy elemet, akkor ennek nem kívánatos következményei lehetnek. Elnök, köszönöm szépen! Igen, szerintem ezek olyan érvek, amelyeket a jogalkotó is el tud fogadni, azonban szerintem jobb lenne, hogyha rendszeresen tájékoztatnák a jogalkotót egyrészt arról, hogy miért nem teljesítenek határidőre, másrészt pedig, ami az előttünk álló jogszabályokat illeti, nyilvánvaló, hogy önöknek is megvan a vélemény arról, hogy ez hogyan lépjen tovább. és szerintem az ilyen eszmecserének további hozzáadott értéke lehetne. Hát ezt az üzenetet vontam le a mai eszmecseréből. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, illetve köszönöm mindenkinek, aki itt maradt az ülés végéig. És holnap 9 óra 15-kor a TAX 3 bizottsággal közös ülésen folytatjuk a munkát.